Köszönöm, hogy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 Bonjour tout le monde, nous allons commencer la réunion. On va commencer... Jó napot kívánok mindenkinek, elkezdjük a napirendet, kezdjük akkor a napirend taglalását. Egy változtatás, változás van. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a 7-es és 15-ös pontokat visszavonják. A nem erőszak csökkentés elleni fellépésről volt szó harmadik országokban, ez volt a hetes pont. Decemberben kívántunk ezzel foglalkozni, de hallottuk, hogy a nőgyi bizottság már megfogalmazott egy tanács és bizottsági kérdést ezzel a témával kapcsolatban. A novemberi plenárisra betervezve mindezt, A november 25-i nők elleni erőszak napja alkalmából. Tekintettel erre a kezdeményezésre, tekintettel, hogy ez a lépés már megszületett, nagyobb mértékben kell kiemelnünk ennek a kérdéskörnek a fejlődés fejlesztési aspektusait, és a bizottság egy kéréssel fordult a parlament felé, mi szerint ennek megfelelően intézzük a vitát. A képviselőket, illetve a frakciókat ennek szemben kérjük részt venni a plenárison ebben a vitában. És egy állásfoglalásra is vonatkozik a felhívás, amelyet a Nőgyi Bizottság készít el. Kérdezem, hogy van-e megjegyzés a napirendünkkel kapcsolatban? Hogyha nincsen, akkor ennek megfelelően korrigáltuk a napirendünket. Az október 19-i ülésünk jegyzőkönyvét fogjuk most elfogadni. Meg fogják találni a dossziéjükben ezt az október 19-e jegyzőkönyvet. Hogyha van megjegyzésük ezzel kapcsolatban, akkor kérjük a titkárságot az ülés vége előtt tájékoztassák erről. Hogyha nem érkezik ilyen jelzés, akkor ezt eh, elfogadottnak tekintjük majd. Bizonyára emlékeznek arra, hogy Afganisztánban augusztusban, augusztus 20-án elnöki választások zajlottak, és az ENSZ külön megbízottját, eh, Kai Éda urat eh, hívtuk meg ide. Sajnos eh, ezt törölnie kellett a választások törlése miatt, most azonban megerősítette azt, hogy ellátogat hozzánk egy eszmecserére, mégpedig 5.30-tól 7 óráig november 16-án és majd elmondtuk, elmondjuk majd később, hogy melyik teremben lesz majd ez a találkozó. Az elnökség nevében engedjék meg, hogy üdvözöljem az ENSZ azon döntését, szerint a Goldstein jelentést elfogadják 114 igen szavazattal, 18 ellenszavazattal és 44 tartózkodás mellett. Izraelt és a palesztin hatóságokat felkérték arra, hogy a súlyos emberi jogi emberi jogok súlyos megsértésének ügyében végezzenek vizsgálatot. A gázai háború idején talált, történt mindez. Karton urat eh, meghívtuk ide, és ezt a meghívást el is fogadta, és reméljük, hogy decemberben találkozhatunk majd vele. Kérdezem, hogy van-e a bizottságnak bejelenteni valója? Nincsen. Pörmen úr részéről érkezett egy kérdést. A kérdést kiosztottuk egyébként, Szudánnal kapcsolatos ez a kérdés, úgyhogy ezt most nem olvasom fel, de megadnám a szót a bizottságnak. Dietmar Kriszler úr, a bizottság képviselője, kérem válaszoljon erre. Önök is tudják, hogy Szudán úgy döntött, hogy a felülvizsgált kotonói egyezményt 2009. augusztus június 30-áig nem ratifikálja, ez az AKC országokat arra ösztönözte volna, hogy ratifikálják és eh, hajtsák végre a római statútumot és ennek eszközeit. Mivel Kotonú jelenti az európai közösségek és az AKC országok közötti jogi keretet, ennek az eszköznek a nem ratifikálása, a ratifikáció elmaradása azt jelenti, hogy az EK nem fog kétoldalú együttműködési, eh, fejlesztési együttműködési kezdeményezéseket tenni a fejlesztési alapkeretén belül. Ez azt jelenti, hogy azt a 300 millió eurót nem fogjuk tudni felhasználni a szudáni konzorcium találkozón, ígértük ezt meg 2008 májusában, 2008 és 2013 közötti időszakra. A bizottságnak azonban nem kell felfüggesztenie minden fejlesztési támogatást, amely Szudánba irányul. Először is a finanszírozási kifizetések továbbra is növekednek 2011-ig az EK részéről az előző kötelezettségvások alapján. A 9. EDF alapján és ezek a kötelezettségvállalások a jogi helyzettől függetlenek, függetlenül maradnak, függetlenül attól, amilyen helyzettel szembe kell néznünk. Ez azt jelenti, hogy a folyó programokat, projekteket továbbra is finanszírozni tudjuk, például az oktatás, az egészségügy, illetve a fegyverleszerelés területén extenzív programok zajlanak, különösen Dél-Szudán területén. Másodszorban vizsgáljuk azt, hogyan tudunk legalább némi forrást eh, Szudán felé folyósítani egyéb eszközök segítségével. A kérdésben is szerepel egyébként a stabilitási eszköz, illetve elnézést, az európai demokrácia és emberi jogok eszköz segítségével annak érdekében, hogy az átfogó béke megállapodás ösztönözni tudjuk, illetve a demokratikus átalakulás, illetve a fejlesztést is ösztönözni tudjuk Szudán szerte. Az Európai Bizottság emellett, különleges feltételek mellett a tizedik regionális fejlesztési borítékot is felhasználhatja illetve a DCI eszközét is bevetheti harmadsorban. Humanitárius segítségnyújtás is folytatódik, szükség szerint, de ez más eszközből e, érkezik, éppen ezért a szudáni kormányzat döntése erre nincsen kiatása. Negyedsorban az Európai Bizottság egy egyeztetést kezdett a tagállamokkal itt Brüsszelben, Megvitatandó az, hogy hogyan tudjuk megakadályozni azt, hogy csökkenjen a támogatás a szudáni lakosság legsérülékenyebb csoportjai felé. Ez összhangban van a politikai, politikai koherencia, illetve eh, támogatás hatékonyság elveivel sorban, ha a bizottság, ha úgy tetszik, már elvégzett egy elemzést, egy értékelést az a kapcsolatban, a ratifikáció elmaradása milyen hatással jár majd a gyakorlatban? És külön megvizsgáltuk, hogy milyen valószínű hiányosságokat, lyukakat jelent ez majd a különféle beavatkozási ágazatokban, szektorokban, a gyakorlatban például vidékfejlesztés és az oktatás területén. Emlékeztetnék arra, hogy ez a két ágazat, az oktatás és a vidékfejlesztés lett volna a tizedik EDF fő fókusza az ország stratégiai anyagok alapján. Emellett az uniós tagállamokkal folyik eh, az egyeztetés a releváns tanácsi grémiumokon, munkacsoportokban, és természetesen felmerül az a kérdés is, hogy más szponzorok, más donorok hogyan tudják az új helyzethez igazítani saját eh, finanszírozásukat. Ez az agytorna még most is zajlik. A bizottság vezető szerepet vállal ebben. Elkötelezettek vagyunk Szudán lakossága mellett. Nem, eh, nem hagyhatunk fele támogatással ilyen kritikus időszakban. 2010 áprilisában választások lesznek, és egy népszavazás is következik dél Szudán függetlenségével kapcsolatban. Ez 2011. januárjában lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönjük ezt a választ. Természetesen szem előtt tartjuk majd, hogy a ratifikáció hiányában 300 millió euró támogatástól esik el a szudán lakossága. Most az EBB elnöke, Filipe Maistát eh, van itt vendégként. Örömmel üdvözöljük itt velünk, körünkben. A pénzügyi válságra, illetve a fejlődő országokra vonatkozó erőfeszítésekre is koncentrál eh, a bizottságunk, elsősorban adózás, adóparadicsom kérdéskörben. Az EU beruházási bankja, az EBB vezető szerepet eh, tölthet be ezen válsághelyzetben való támogatás területén. Emellett az EBB egy középtávú felülvizsgálat tárgya a külső hitelezési mandátum vonatkozásában ez az újonnan bevezetett tanácsi és parlamenti együttöntési kontextusban értelmezendő. Éppen ezért nagy érdeklődéssel várjuk hozzászólását. Másrat elnök úr, öné a szó, 20 percben várjuk a hozzászólást. Merci, Madame la Présidente, et merci pour votre Köszönöm szépen, elnök asszony, és Köszönöm szépen a meghívást is, köszönöm szépen, hogy meghívtak, hogy a bizottságukkal új párbeszédet indítsunk. Nem az első alkalom, hogy a bizottság előtt eh, felszólalok. 2005 és 2006 ban eh, volt ez így legutóbb, a bizottság egyes tagjával kapcsolatban álltam, de azóta nem volt lehetőségem, hogy az egész bizottsággal találkozni tudjak. Azt hiszem, hogy nagyon kiváló pillanatot választottak, ugyanis a szakbizottság kétségtelenül szerepet fog vállalni a 2010-es egyeztetésekben, már ami az Európai Beruházási Bank eh, külső hitelezési mandátumát illeti. Azoknak, akik kevésbé ismerik a bankot, röviden elmondanám emlékeztetőül, hogy az EBB tagállamok, az európai tagállamok eh, római szerződés által létrehozott bankja, feladata a szerződés értelmében pénzügyi támogatás nyújtása azon célokhoz, amelyeket akkor az európai gazdasági közösség céljainak neveztek, most az Európai Unió céljait ösztönözzük. 27 részvényesünk van tehát, a 27 tagállam jelenti a 27 részvényes. És eh, az erőforrásaink egyébként nem költségvetési erőforrások. A pénzügyi piacokról, globális pénzügyi piacokról szerzünk forrásokat, ezt használjuk fel az Európai Unió céljainak megvalósítására. A válság következtében a részvényeseink arra kértek bennünket, hogy a hitel volumenen változtassunk, növek, ezt növeljük. 50 milliárd euróról volt szó, ez volt az éves ráta. Ezzel az EBB messze a legnagyobb nemzetközi pénzintézet. Most 75 milliárd euróról beszélünk idén, de már rögtön az elején jelezném, hogy a 75 milliárdból 70 milliárdot az Európai Unió belül kívánunk felhasználni. Tehát ez azt jelenti, hogy a keret, a hitelkeret, a kihelyezett hiteleink 90%-a, több mint 90%-a uniós projekteket vesz célba. Csak akkor léphetünk fel az unió határaink kívül, hogyha erre felkérés mandátumot kapunk. Vagy nemzetközi szerződés keretében kaphatjuk meg ezt a mandátumot, vagy egy határozat szükségeltetik ehhez. Eddig ez mindig tanácsi határozat volt. Olyan mandátumról van szó, amelyet eh, mert mondjuk a kotonui egyezmény megállapodás biztosít a számunkra, ez tehát a nemzetközi mandátum példája, ez az uniós tagállamok, illetve az AKC országok közötti kapcsolatot jelenti. A kotonui megállapodás keretén belül az EBB egy befektetési eszköz, illetve a magánszektor támogatásának feladatát kapta. Ez bizonyos értelemben valódi fejlesztési mandátumnak tekinthető. Emellett a tanácstól külső hitelzési mandátumokat is kapunk. A tanács meghatározza, hogy mi lesz az a plafon, amelynek keretén belül bizonyos régiónak milyen feltételekkel lehet hitelezni. Ez a plafon változó régiónként. Ez önmagában nem fejlesztési mandátum. Ez inkább arra a felszólítás, hogy egy bizonyos pénzügyi keretet biztosítsunk. 2006. decemberében született a legutóbbi ilyen mandátum 2007-2013-as időszakra vonatkozóan. A tanács dönti el, tehát milyen keretekkel dolgozunk. Ebben az időszakban 2007-2013 között az EBB előcsatlakozási országnak 8 milliárd 700 millió eurót bocsáthat rendelkezésre. Ez a Nyugat-Balkán országai tartalmazza, emellett van egy keretünk a mediterrán országokra 3,7 milliárd euró a keleti szomszédoknak Roma, eh, Oroszországot is ideértve, 2,8 milliárd Latin Amerika számára 9 millió délkelet 900 eh, millió délkelet eh, Ázsia számára Bizonyos esetekben a tanács meghatározza, milyen típusú e, befektetéseket eszközölhetünk. Kelet-Európában négy ágazatra kell koncentrálnunk, ezen kívül nem fektethetünk be. Más régiókban olyan projektekbe kell koncentrálnunk, amelyek érdekesek, e, amelyekben európai vállalatok e, érdekeltek. Ez azt jelenti, hogy nagyon változatos mandátummal kell dolgoznunk. Két új elemet említenék ezzel kapcsolatban. A 2006. decemberi határozatában témában a tanács megállapította, hogy lesz egy időközi felülvizsgálat, erre 2010-ben kerül majd sor. A tanács emellett úgy, dönt, úgy döntött, hogy ezt a felülvizsgálatot egy bölcsek tanácsának kell elvégeznie. Kilenc fős testületről van szó, ennek a testületnek a feladata az unión kívüli tranzakcióink felülvizsgálata, és bizonyos ajánlásokat kell tenniük ezzel kapcsolatban. A második új elem a bíróság határozata. Mivel a parlament fellebbezett a 2006 decemberi, vagy megtámadta 2006 decemberi tanácsi határozatot, azt mondván, hogy ennek jogi alapja helytelenül került megállapításra, és az EBB külső hitelezési eh, mandátumával kapcsolatos határozatát, határozatot eh, ne egyedül a tanács, hanem a tanács a parlamenttel együtt hozza meg. En szerint nem csak a 181A cikkre kell hivatkozni, hanem a szerződés 179. cikkére is. Ez azt jelenti, hogy az EBB mandátumával kapcsolatban fejlesztési aspektusokat figyelembe kell venni, és együtt döntésre van szükség. Ezek szerint, illetve a határozat szerint a parlamentnek igaza volt az EBB külső hitelezési mandátumát a parlamentnek és a tanácsnak közösen kell meghatároznia. Ezt fogjuk tehát alkalmazni. A legutóbbi választások előtt a parlament hajlandó volt rábólintani a tanács legutóbbi határozatára, de csak átmeneti jelleggel. Úgyhogy bizonyos időszakon belül 2011. októberig meg kell állapodni a két testületnek, a két intézménynek egy új EBB külső hitelezési mandátum határozat témájában. Úgy gondoljuk, hogy ez jó lehetőség lenne arra, hogy egy mélyebbre nyúló vitát folytassunk az EBB szerepéről. Milyen szerepet tölthet be a bank az Európai Unió határain kívül? Akkor lássuk, hogy hogyan tudunk ma hozzájárulni a finanszírozáshoz, például az Európai Unión kívül, most elsősorban a szaktudásunkkal, amelyet az Európai Unión belül szereztünk, azonban a fejlődő országok számára rendelkezésre tudjuk bocsátani. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy technikai tapasztalatokat cseréljünk. Tehát nem egészen rendes bankként tevékedünk, hanem nagyon sok mérnökkel működünk együtt, ez pedig a bankok esetében nem annyira szokásos. Ezek a mérnökök nagy szakértelemmel rendelkeznek, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy ne csupán pénzt nyújtsunk, hanem műszaki segítségnyújtást is adjunk, tehát a projekteknél, a projektmenedzsereknek tudunk segíteni abban, hogy a projektek kivitelezhetőségét, illetve nyereségességét tudjuk javítani, például az energiaszektorban, vízgazdálkodás területén és egyéb fontos területeken, ugyanis az EBB az Európai Unióból kiindulva ezeken a területeken fej, alakította ki szaktudását, és ezt pedig az Európai Unión kívül is tudjuk hasznosítani. Aztán pedig nézzük, hogy mi egyébbel tudunk hozzájárulni a fejlődő országok fejlődéséhez, pénzügyi szaktudással, illetve pénzügyi eszközökkel, hiszen nagyon sok, igen kifinomult pénzügyi eszköz dolgoztunk az Európai Unión belül. Ezeket pedig az Európai Unión kívül is tudjuk hasznosítani. Úgyhogy nagyon röviden akkor ez lenne, hogy az EBB milyen tevékenységet folytat az Európai Unión kívül. Aztán pedig a kérdés felmerülhet, hogy tehetünk-e többet a válságra való reakcióként, amely a fejlődő világot talán még jobban érintette, mint a fejlett világot, de ugyanazon módon tudunk válaszolni mindkét kérdésre, egyértelműen azért, mert mandátumunk határozza meg a tevékenységünket. Az Európai Unión belül kölcsönöket dolgoztunk ki, 50-ről 75 milliárd eurónyi kölcsönt, illetve hitelt adtunk, főként a tanács által megállapított prioritásoknak, mint például a KKV-k, az éghajlat változás elleni küzdelem, prioritást adunk ezen kívül azoknak a régióknak, amelyeknek fejlesztésre van szükségük, de az Európai Unión kívül nem ez a helyzet. Sőt, ma jelenleg egyes finanszírozási kéréseket el kell utasítanunk, ugyanis azokat már kimerítettük a tanács által elfogadott pénzügyi borítékon belül. Megpróbálunk azonban hozzájárulni a válság elleni küzdelemhez. Például oly módon, hogy a más nemzetközi intézmények általi kezdeményezéseket támogatjuk, illetve azokhoz csatlakozunk. Például úgy döntöttünk, hogy részt veszünk a mikrofinanszírozási eszköz támogatásába, ezt pedig az IFC, az IFC dolgozta ki. Ez a világbanknak egy leányvállalata tulajdonképpen, illetve a KFW, ami pedig egy német intézmény, és a mikrofinanszírozást ezzel támogatjuk az AKC országokban. Aztán pedig az infrastruktúrális válságenyhítési eszközben is részt kívánunk venni. Itt magán infrastruktúrális projektekben veszünk részt ugyanis gyakorlatilag a magánszektor finanszírozása az infrastruktúra területén gyakorlatilag megszűnt. Úgyhogy az 1 milliárd 1 milliárd eurót biztosítunk erre az eszközre, és egy utolsó példát is mondanék, ez pedig az Afrikai Banktőkésítési Program, ez szintén egy IFC kezdeményezés, és ennek az a célja, hogy megerősítsük Afrikában a pénzügyi intézményeket. Tehát ez a három legfrissebb példa olyan kezdeményezésekre, amelyekben magunk is részt veszünk a válság elleni küzdelem általános kontextusában. Ebben az összefüggésben pedig egy kölcsönös szövetséget kívánunk kialakítani. Megpróbálunk a más intézmények által végzett munkára építeni, amikor társfinanszírozási programokban veszünk részt, akkor ugyanis észrevesszük, azt fedezzük fel, hogy nagyon gyakran az egyes intézmények ugyanazt a munkát végzik el, ezért tehát elemzéseket végzünk, Nagyon sok előkészítő munkára van szükség egyébként, és gyakran azt látjuk, hogy fecsérelik az erőforrásokat, és ez plusz kiadásokat jelentenek a projektvezetők számára. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy hasznos lenne a más intézmények által végzett munkára építeni, és nem akarjuk újra elvégezni ezt a munkát. Például kísérleti projekteket végzünk, például a francia, illetve a német fejlesztési ügynökséggel, és azt is hozzá kell tennem, hogy intézményeink közötti együttműködésen túl még a kopenhágai konferenciát is előkészítjük, és egy közös nyilatkozatot is kidolgozunk, amelyet a többi fejlesztési bankkal együtt fogunk elő aláírni. Ugyanis így kívánjuk bizonyítani, hogy hozzá tudunk járulni a fejlesztéshez mindannyian, és megfelelve az általunk lefektetett elveknek. Itt pedig a többoldalú fejlesztési bankok együttműködéséről van szó. Végezetül pedig annyit mondanék, hogy az EBB megpróbálta a G20 elveit alkalmazni, például az offshore finanszírozási központok esetében átgondoltuk szakpolitikánkat. Egyébként az ilyen pénzintézeteknél, pénzintézetekre vonatkozóan már volt elképzelésünk korábban is. Ugyanis a legtöbb projektvezetőnek volt már érdekeltség az ilyen intézményekben, de a G20 találkozója után ennél már, ezen már túl is léptünk, ennél tovább mentünk, és az OECD szürke listáján szereplő intézményekről van szó, hát nem mi állítottuk össze azt a listát, nem tudjuk, hogy egyes országok miért vannak rajta a listán, mások pedig nem. De hogyha egy ország rajta van a listán, és ha a projektvezető az egyik ilyen országból érkezik, akkor egy másik joghatóság alá tartozhat. Úgyhogy elnök asszony, ez lenne nagyjából egy áttekintés az EBB tevékenységéről. Azt azért szeretném még elmondani, hogy 2010-ben vitát fogunk folytatni az EBB szerepéről az Európai Unión kívül. És pontosításra, tisztázásra törekszünk. Szeretnénk tudni, hogy a tanács és a parlament egyetérte abban, hogy az EBB-nek fontos szerepe van a fejlődő országokban. És ha ez így van, akkor kérem, hogy biztosítsák számunkra megfelelő forrásokat. Ugyanis személyzetre van szükség, aki megfelelően elvégzi a munkát. És ha szeretnék, hogy végezzük ezt a munkát, akkor biztosítsák, hogy hozzáférjünk azokhoz a forrásokhoz, amelyek lehetővé teszik számunkra a megfelelő hiteleszközök kidolgozását. nyilvánvalóan piaci kamatlábakkal kell dolgoznunk, azonban a fejlesztés fejlődő országokban ez gyakran túl magasnak számít, úgyhogy ott engedményeket kell adnunk, de csak akkor tudjuk ezt megtenni, hogyha támogatást kapunk, akár az EU költségvetéséből, akár a tagállamok költségvetéséből. De itt megállapodásra van szükség, és ezt szeretném nagyon világosan elmondani, hogy ha, jövő, ha jövőre a vitájuk során úgy döntenek, hogy az EBB-nek fejlesztési banki szerepre van szüksége a világ más régióiban, ezt meg fogjuk tenni, de csak azzal a feltétellel, hogy megállapodás születik arról, hogy ezt hogyan lehessen finanszírozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja az elnök asszony. Nagyon fontos szereplő ez a bank számunkra, ugyanis az 5 milliárd euró az sokkal több, mint amivel például az Afrikai Fejlesztési Bank rendelkezik. És Diva úr fog először is hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném én magam is személyesen üdvözölni az EBB elnökét, Philip Maistet urat, ugyanis valóban időszerű volt a látogatása itt a parlamenti ciklusnak viszonylag az elején. A szerződést még nem fogadták el, de úgy tűnik, hogy a parlamentnek ott együtt döntési szerepe lesz. És örömmel szeretném megjegyezni azt, hogy az EBB vezetői azon gondolkoznak, hogy inkább fejlesztési banká alakítják át az EBB-t. Ez a kampány, ez már egy ideje folyik, és nagyon örülök neki, hogy ez most már valóban megtörténik. Ha az Európai Unió valamit elért, akkor az az, hogy egy olyan intézmény, egy, amely puha hatalmat gyakorol, például pénzzel, hiszen pénzzel rendelkezünk, nem pedig bombákkal, pénzt tudunk adni az embereknek, mégpedig olyan pénzeket, amelyek hitelek, kölcsönök, nem pedig adományok. Nem visszat, nem térítendő támogatások. A magánágazatnak nyújtott kölcsönöknek ma már egészen más a jelentőségük, mint korábban. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen bátorítandó, és tudom, hogy Zimmer asszony itt is van, nem is tudom. Nagyon sok munkát végzett ezen a területen. Azonban azt szerettem volna kérdezni öntől, Filip, hogy ön most azt állítja, hogy ha a parlament együttdöntési szerepet kap, akkor meg tudnánk változtatni ezt az egyensúlyt a 75 milliárd arányait meg tudnánk változtatni, tehát nem csupán 5 milliárdot fordítanánk ezen túl a fejlődő országokra, hanem többet támogatás formájában. Annak érdekében, hogy bizonyos vállalatok a piaci kamatlábak alatt kapjanak tám, kölcsönöket, de szerintem ez nevetséges. Ugyanis az infláció szerepe néhány éven belül nagyon aggályos lesz. És én pedig nem várok semmi egyebet, csak magas inflációt, ennél fogva magas kamatlábakat de ez nem szabad, hogy károsan hason a fejlődő országokra, ugyanis ha már megvan ez a lehetőségünk, hogy támogassunk, akkor az differenciált rátákkal kell megtennünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Berman úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Nagyon világos és pontos előadását. Maestett úr. Egy kérdésem lenne, véleményem szerint most fontosabb, mint valaha, hogy finanszírozást biztosítsunk a fejlődő országoknak, ugyanis a, a pénzügyi válság nyilvánvalóan nem segíti azokat az országokat, amelyek egyéb gazdasági és pénzügyi gondokkal is rendelkeznek, hiszen minél gyengébb egy ország, annál nehezebb hozzájutni a hitelekhez és kölcsönökhöz. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt az EBB-nek különösen nagy szerepe van a Világbank és egyéb támogatók mellett. Szóval úgy tűnik, hogy azok, akik legnehezebben jutnak hozzá a finanszírozáshoz, például nők, gazdák, Erről egyébként kutatások is voltak. Fogyatékkal élők, hogyha bankokhoz fordulnak, akkor nem kapnak hiteleket. És nagyon sok ember van ilyen helyzetben a fejlődő országokban. Számos tanulmány mutatja ezt. És úgy tűnik számomra, hogy a fejlesztés érdeke, hogy ezeknek az embereknek hozzáférést biztosítsunk. És eddig Európa nem vállalta fel ezt a szerepet. Ön azt mondta, hogy jobban örülne, hogyha a mandátumát kibővítenék. Eddig ugyanis nem voltunk túlzottan ambiciózusak. Infrastruktúrát finanszírozunk, ami nyilván nagyon fontos, de a kölcsönök garantálása, ami valószínűleg nem kerülne túl sokba, viszont nagy segítség lenne, például gazdáknak lehetne nyújtani ilyen kölcsönöket, ugyanis ők mindig nagyon veszélyes helyzetben vannak, hiszen soha nem lehet tudni, hogy milyen lesz az adott évi termék, de ugyanez vonatkozik a nőkre, illetve a fogyatékkal élőkre. Tehát, hogyha tudnánk garanciát biztosítani ezeken a területeken, és ön is felvetette ezt egyébként egyfajta kihívásként. Ön azt mondta, hogy a mi szakbizottságunk, illetve a Költségvetési Szakbizottság, Gazdasági Szakbizottság hozzá kell járuljon ahhoz, hogy javítsuk az arányokat. Nyilván az 5 milliárd euró az nagyon sok, hát több, mint amivel az Afrikai Fejlesztési Bank rendelkezik. Úgyhogy jobban örülnék neki, hogyha az EBB többet tudna segíteni ebben. Talán az Európai Fejlesztési Bankkal együttműködve tehetnénk ezt meg. Köszönöm szépen, most pedig Gerenc úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány évvel ezelőtt a Világbank 50 milliárd eurós kölcsönt. Aztán pedig úgy döntöttek, hogy a Világbank finanszírozását helyreállítják, olyan tagállamokban, amelyek részvényesek. És a jobb kormányzás volt ennek a feltétele az intézményi kölcsönökhöz, tehát hogy az intézmények, azaz a világbank és a tagállamok, államok közötti kölcsönnyújtásra, ez volt a feltétel a jó kormányzás. Az önök kapcsolatában a fejlődő országokkal önök milyen feltételeket alkalmaznak, eltérnek-e a feltételeik a világbank feltételeitől? A második kérdés pedig, ez a magánszektorra vonatkozik. Jelen pillanatban azt láthatjuk, hogy kereskedelmi bankok, vagy egyes kereskedelmi bankok túlságosan sok likviditással rendelkeznek. Ugyanis a rendelkezésükre álló pénzt nem tudják észszerűen befektetni. Tehát a kérdés az, hogy ezeket a kölcsönöket visszafizetik-e, van-e ott önöknek mozgásterük? Végezetül pedig szeretném tudni, hogy ön hogy értelmezi a következőt. Az Afrikában nyújtott intézmények vagy intézményi kölcsönök a kereskedelmi bankok között, illetve vállalkozások között, vagy pedig mikrofinanszírozási hitelekről van szó, amelyeknek rendkívül magas a kamatlába, és ezt pedig újra kell finanszírozni, illetve vízfinanszírozást kell biztosítani. Ezek akár kétszeresét, háromszorosát elérhetik azoknak a kamatlábaknak, amelyeket az Európai Unióban alkalmazunk. Ez azonban mégsem akadályozza meg a törlesztés, sőt, mi több. A mikrofinanszírozás mégis működik. Az emberek több mint 90%-ban visszafizetik ezeket a kölcsönöket, és ez egészen lenyűgöző, tehát nem mondhatjuk, hogy a magas kamatlábak akadályozzák a törlesztést, még a mikrofinanszírozásnál sem. Úgyhogy kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban mit kívánnak tenni, önök milyen kamatlábat kívánnak alkalmazni, illetve milyen hitelminősítő ügynökséget, hogy a kölcsönnyújtókat értékeljék. Köszönöm szépen. Merci. Euh, Köszönjük. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos kérdést tett fel Deva képviselő úr. Hogyan tudjuk befolyásolni a jelenlegi helyzetet a parlament és tanács között 2010-ben lefolytatandó vitán keresztül, és eh, nagyon jól rámutatott arra a költségvetési megszorításra, mely jól tudjuk, hogy létezik. Emiatt roppant nehéz az Európai Unió költségvetésében bármiféle um, növelést elérni. Sokan azt gondolják, hogy az Európai Unió GDP-nek mindössze egy százalékára rúgó költségvetés nem elégséges, de a jelenlegi politikai helyzetben a költségvetés növelése nem reális. Ezért tehát a meglévő források keretében kell megtanulnunk mozogni. Az EBB szempontjából két dolog között kell különbséget tenni. Először is na a mandátumunk, amelyet az Európai Unió költségvetése támogat, hogyha a tanács a bankunk számára egy mandátumról határoz, akkor ehhez költségvetési forrásokat, garanciákat is kell rendelni. Természetesen ennek megvannak a költségei költségetési szempontból, de ezek nem jelentősek, és ez nek még egy csökkenő tendenciáját is felfedezni vélem. Mert nagyon ritkán kell ezt a, ezeket a garanciákat valóban kihasználni, nagyon ritkán kell ezekhez nyúlni. Talán azért, mert túlságosan nagy összeget különítenünk el ilyen célokra, talán ezeket a költségvetési garanciákat, illetve ezek összegét felülvizsgálhatnak. De a mandátum mellett ezen kívül finanszírozási eszközöket is létrehozhatunk saját kockázatunkra, anélkül, hogy ehhez uniós költségvetési garancia társulna. Ehhez egyhangú döntésre van szükség a tagállamok részéről. Ez egyébként a bank alapszabályának 18-as cikk értelmében lehetséges. Még egyszer mondom, az unió költségvetési garanciái nélkül a tagállamok egyhangú döntésével ezt meg saját kockázatunkra megtehetjük. Volt erre már példa a közelmúltban, amikor a tagállamok megállapodtak arról, hogy energia projekteket támogathatunk egész addig, ameddig az Unió energia, külső energiaforrásoktól való függését ezt csökkenti. Ez a 2007 és 2013 közötti időszakra 3 milliárd eurós finanszírozási eszközt hoztunk létre. Bármit persze nem tudunk finanszírozni, túlságosan nagy beruházásigényű projekteket, de bizonyos fajta teret adott ez nekünk. Az előcsatlakozási Access 2005 eh, és 10 között eh, jó 1 milliárd eurót különítettünk el erre a tagjelölt országok, illetve a tagságra eh, az előcsatlakozási programban résztvevő országokat támogathatjuk ebből. tagállamok kétszer is elfogadták, hogy a mediterrán pénzügyi eszköz keretében alkalmanként 1 milliárd eurót különítsünk el a különböző földközi tengeri, térs, földközi tengeri térségi projektekre, és egy hasonló pénzügyi eszközre is javaslatot tettünk. Keleti a határaink mentén élő szomszédaink támogatására másfél milliárd euróval. Tehát kisköltségvetési bonzattal eh, is kiterjeszthetjük a meglévő mandátumunkat. Illetve költségvetési garancia nélkül saját kockázatunkra is tehetünk ilyen kezdeményezéseket a tagállamok jóváhagyásával. Fontos azonban rámutatni, hogy a, a valamilyen kapcsolat fennáll az általunk adott hitelek, illetve az unió vagy a tagállamok által adott ö, támogatások között. Mert a fejlődő országok esetében egyes projektek finanszírozhatóak a piaci kamatokon, de például a szociális projektek esetében ez nem megvalósítható, nem elképzelhető, ezért szükség van arra, hogy engedményes kamattal is folyósítsunk kölcsönöket ilyen különleges projektekre. Az Európai Fejlesztési Alapról szóló vitában erről is beszélnünk kell. A bizottság a tagállamok, jó magunk is a tagállamok egy afrikai újjáépítési infrastruktúra alapot hoztunk létre, amelyek különböző EBB kölcsönök, illetve egyéb tagállami hozzájárulásokból állt össze. Úgy tűnik, hogy ez egy működőképes formula, mert ez lehetővé teszi, hogy a saját finanszírozási forrásainkat és szakértelmünket például az energia és közlekedési projektek esetében összekössük a visszanemtérítendő támogatásokkal, így kedvezményes, engem, kedvezményes kamatra tudunk kölcsönöket adni. Ennek tehát a kettő egymást megerősíti ez a kétfajta finanszírozás. Lássuk most a hitelgaranciákat, és a mikrofinanszírozás kérdését. Nagyon jó példa ez, amikor garanciát vállaltunk a helyi nemzeti bank szervezeteknek Szenegálban egy mikrofinanszírozási eszköz keretében. Én magam is jártam itt, Dakárban részt vettem egy roppant érdekes ülésen a mikrohitelek témájában. A mikrohitel intézet a szenegáli bankból érkező pénzeket használ, azonban mi adjuk a garanciát, ahogy az Görönsz úr is mondta, korlátozott a kockázatvállalásunk, mert a visszafizetési arány e, igen magasnak mondható. 5 millió dollár értékben veszünk részt a az IFC és a K, KW, KFW-vel együttműködve, mert az újrafinanszírozás a jelenlegi hitelválságban igen nehéz, tehát a mikrofinanszírozásban résztvevő intézetek refinanszírozásában veszünk részt Afrikában. Persze a mikrofinanszírozás sem csodaszer, de nagyon sokat segíthet. Görenc úr a feltételekről kell kapcsolatban tett fel egy kérdést. Igen, gyakran társfinanszírozási helyzetbe kerülünk, főként Afrikában. A Világbank, az Afrikai Fejlesztési Bank és a többi vel együtt, többi hasonló intézménnyel együtt közös feltételeket kell, hogy szabjunk, és az Európai Beruházási Bank hagyományosan a projektekhez szorosan kapcsolódó feltételeket szab meg, olyan feltételeket, amelyek sikerre vihetik a projekteket. A priori makrogazdasági eh, feltételeket nem szabunk, talán ez más megközelítés, mint a világbanki, azonban eh, a kondicionalitás elve érvényesül, de a mi célunk az, hogy a projektek sikerrel záruljanak, bizonyos ágazati makrogazdasági döntések is szerepelhetnek ebben, de alapvetően mindig a projektekhez kapcsolódó feltételeket fektetünk le az afrikai bankok általános problematikáját is felvetette, e, a, miszerint likviditási gondjaik nincsenek, de helyi felhasználástól óckodnak. A kockázatelemzésre nem igazán állnak felkészülten, ezért nem szívesen vállalnak e, kockázatokat beruházások esetében, mert a kockázatos, a kockázatelemzés nem az erősségük. Tehát mi abban segíthetnénk, hogy nem elsősorban finanszírozásban, hanem a szakmai segítségnyújtásban előmozdítjuk az afrikai eh, banki ágazatot. Köszönöm, mondja az elnök azt, hogy hatan kértek még szót, hatan szerepelnek még a hozzászólói listán. 4 óra 10-ig van időnk erre a napirendi pontra, mert a következő hozzá a következő vendégünknek csak fél órája lesz. Tehát kérem, hogy egy percre korlátozzák hozzászólásaikat. Kereira úr. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr. Köszönetet kell mondanom az Európai Beruházási Banknak, amely roppant fontos munkát végez a fejlődő országokban. Persze még többre van szükség, mert például az adóparadicsomok elleni harc nem mondható teljes mértékben sikeresnek. A WWF és a transzparencia átláthatóság alappal együttműködtünk, ami mind sikeresnek mondható, még a gazdasági válság előtt indítottuk ezt a programot, és a strukturális intézményi válságunk előtt azóta nagyon sok minden e, változott. Jó lenne, hogyha az önök bankja még több pénzt tudna fordítani az Európai Unió globális fejlesztés politikájára, amely intenzívebb külpolitikát tenne lehetővé, minél több pénzzel tudunk segíteni a fejlődő országoknak, annál hatékonyabb lehet ez irányú fellépésünk. Keller asszony. Thank you. I... Köszönöm. Három kérdésem lenne. Az első, Kopenhága és az éghajlatváltozás kérdése felmerült. Azt olvastam, hogy az elmúlt hét évben az Európai Beruházási Bank sokkal több pénzt kölcsönzött nem megújuló energiaforrásokra, 6,5 milliárd euróról beszélünk, a megújuló forrás projektekre pedig csak alig több mint 3 milliárd eurónyi összeget. Felmerül bennem a kérdés, hogy az EBB miért koncentrál jobban a nem fenntartató, nem megújuló energia forrásokkal kapcsolatos projektekre. Második kérdésem. A pénzügyi közvetítők használata, amennyire tudom, az EBB az unión kívüli közvetítő, közpénzi közvetítő intézetekhez is egyre gyakrabban fordul, eh, és nehezen jut információhoz azzal kapcsolatban, hogy hogyan kerül felhasználásra ez a pénz, átláthatósági problémákról van itt szó. Kérdésem tehát az, hogyan kívánják növelni az átláthatóságot, hogy Eh, jobban, szorosabban figyelembe kövessék, hogy a pénzügyi közvetítők hogyan használják fel pontosan az önök pénzét. A harmadik kérdésem pedig az adóparadicsomok kérdése. Jól értettem, a múltban ez komoly probléma volt, de javítottak a helyzetet. Kérdésem, hogy hogyan kívánják azt biztosítani, hogy az önök által támogatott projekt, projektek ből származó addig bevételek valóban befolynak az érintett országok költségvetésébe, illetve tovább fejleszteni szükséges -e ezeket a politikákat. Köszönöm. Mikrofon nélkül az elnök asszony. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek, mert az elnök úr már megválaszolt a kérdéseim egy részét, lenne egy pár megjegyzésem azonban egy előttem szóló brit kollégával ellentétben én úgy vélem, hogy nem csak a, a beruházások nem csak a megtérülésről szólnak, hanem a hosszú távú előnyökről, stabilitás, hosszú távú gazdasági növekedés és fejlődés mind-mind az EBB célja is, biztos vagyok benne, hogy bizonyos hitelfelvevőknek kedvezményes kamatokkal érdemes pénzt kölcsönadni. Nyilván ezek alapján választják ki önök is a támogatandó projekteket. A kínaiak szívesen folyosítanak nagy összegeket különböző célokra. Ennek remélhetőleg nem lesz eh, káros kiadása az önök bankjára és a tagállamokra. Puha hatalomban nincs hiány, de vannak szerződéseink, jogszabályaink, ezekben szankciók, a kotonói megállapodás egészségére, elnök úr, e, szintén rendelkezésünkre áll. Végezetül az Európai Beruházási Bank játszhat ezt szerepet e, a biztosítás terén, mire is gondolok, mondjuk az ö, egészségügyi szolgáltatások, vagy a mezőgazdaság terén biztosítást vállalni kívánó cégek támogatása. Látom, hogy ö, ingatja a fejét, ö, akkor azt hiszem, hogy ezzel félig meg is válaszolt a kérdésemet, de jó néhányan közülünk ö, tudjuk, hogy milyen bonyolult ilyen sokféle projekttel kereskedelmi bankok által valószínűleg nem támogatott projektekkel együttműködni, de mégis a hosszú távon fenntartható fejlődés közös célját szolgálják ezek. Zimmer. Köszönöm, Zimmer asszonyé a szó. Ja, vielen Dank, Herr Maestad, dass Sie... Köszönöm. Elnök asszony, elnök úr, az új parlamenti ciklus kezdetén ismét itt van az Európai Parlamentben. Természetesen engem elsősorban az foglalkoztat, hogy milyen kézzelfogható fejlődésről, eredményekről tud beszámolni a legutóbbi találkozásunk óta. Illetve hogyan látja, milyen mértékben sikerült a helyi partnereket nagyobb mértékben bevonni a projektek értékelésébe, különösen a follow-up, az utókövetés munkájába, az ökológiai, környezetvédelmi, szociális, nőjogi, munkahelyteremtés és hasonló projektek esetében mennyire járt sikerrel az önök munkája ezen a téren, illetve az Európai Beruházási Bank belső struktúrája milyen mértékben került megerősítésre. Az Európai Beruházási Banknak sikerült-e az afrikai régióban jelenlétét megerősít, tenni, mert többször hallottuk, hogy a helyi képviselet problémás. Illetve ennek mik a személyes várakozásai velünk szemben, elvárásai velünk szemben, a mi szakbizottságunkkal és parlamenti képviselőkkel szemben, mit vár tőlünk, hogyan tudunk jobban részt venni az önök munkáját, hogyan tudnánk nagyobb mértékben segíteni. Tehát az ön véleménye szerint milyen területeken kellene nagyobb szerepet vállalnunk, az átláthatóság, a humán erőforrás politika, jó néhány olyan terület van, ahol szeretnénk szorosabban együttműködni önökkel, de nyilván önöknek is megvannak az elképzeléseik arról, hogy hol, milyen területeken tudnának és szeretnének szorosabban együttműködni az Európai Parlamentben. Végül Kesmen úr megjegyzésére reagálnék. aki hivatkozott Kína segélypolitikájára, többet és gyorsabban tud Kína nyújtani. A múltban hallhattuk öntől, hogy sajnálja, hogy nem tud olyan gyaranya feltételekkel hitelt folyósítani, mint azt Kína teszi. de a prioritásaink mások, a szociális foglalkoztatásügyi prioritásainkat kell szem előtt tartanunk az önvéleménye szerint. A kínaiaktól függetlenül európai parlamentként hogyan tudunk valamit javítani ezen a helyzeten? Köszönöm, de Kaiser asszonyé a szó. Merci, Madame la Présidente, Monsieur Mestak, si... Köszönöm szépen, elnök asszony. Maestrat úr, az EBB valódi fejlesztési eszközé válhat, és ez így lenne, valóban ezt nagy örömmel üdvözölném. Néhány kérdést azonban feltenném, feltennék önnek. A tanács határozatairól beszélt, amely a földközi tenger térségében bizonyos hiteleket lehetővé tenne. Elmondanám, milyen hitelekről van szó? Híreszteléseket hallottam, megerősítéseket viszont nem, Izraellel kapcsolatban. Ha ez így van, mekkora pénzről beszélünk? És mikor történik meg ennek az engedélyezése? Végezetül én magam szeretnék egy kérdést feltenni. Elmondaná nekünk azt, hogy az EBB jövedelme, illetve nyeressége hogyan alakult az elmúlt öt évben? Illetve, ami az OECD-t illeti, illetve a G20-ak találkozóját, Gyakran mindez azt jelenti, hogy nem a költségvetés, nem a fiskális oldalt vizsgálják annyira, vagyis nem az adóparadicsomokat vizsgálják. De kérdezem, hogy milyen mértékben szerepelnek majd egyesek a szürke listákon, illetve milyen mértékben fogják vizsgálni az, hogy egyes országok adóparadicsomként áltázzák-e magukat, például Mauritiusra gondolok. Elnök asszony, ha megengedik, távirati stílusban fogok válaszolni. Sajnálom, hogy erre van szükség, de természetesen további információval szívesen szolgálok később, ha ezt szükségesnek tartjuk. Köszönöm szépen Gerenc úrnak a támogatást, ami Keller asszonyt illeti. A az elektromos áram termelésben 20%-ot helyeztünk kilátásba megújuló energiaforrások vonatkozásában, ezt betartottuk, hogy legalább 20%-ot tartottuk megújuló energiaforrások területén, ami az átláthatóságot illeti, a KKV-k vonatkozásában, az új szerződések, amelyek 2008 óta hatályban vannak, sokkal határozottabban támogatják az átláthatóság elvét, mint korábban az új szerződésekben, ugyanis egyrészt írásos eh, kötelezettséget vállal a közvetítő testül, bank arra vonatkozóan, hogy a kedvezményezett KKV-nak milyen előnyt kíván biztosítani a kamatlábak vonatkozásában, tehát kötelezettséget vállal a bank arra, hogy az EBB beavatkozásából eh, fakadó előnyöket továbbadja a KKV-knak. A franciák például levelet eh, küldenek arról, hogy nettó milyen nyereséggel lehet számolni ez is benne van a szerződésben, illetve a közvetítő bank auditja is benne van, EBB misszió ellenőrzi ezeket a közvetítő bankokat. A következő kérdés az adóparadicsomok kérdését illeti. Azt mondtam, hogy a G20-ak találkozóját követően felülvizsgáltuk álláspontunkat. Azt hiszem azonban, hogy a nemzetközi piacon vezető szerepet töltünk be. Egyesek szerint túlságosan messzire előre szaladtunk a relokalizáció egyéb országokba való átköltözés vonatkozásában, mielőtt még hitelről szó lehet. Tartjuk magunkat azonban az OECD listához. A lista elkészítése, az adóparadicsomok listának elkészítése nem a mi dolgunk, nem a mi feladatunk. Talán az EU vállalhatná azt, hogy saját listát készít, amely a jelenlegi OECD listánál akár hosszabb is lehet. Felírtam Cashman úr megjegyzéseit. Azt hiszem igaza van, amikor azt mondja, hogy külön figyelnünk kell a hosszú távú kitekintésre, ami a biztosítás kérdését illeti, ez az alapító okiratú kérdését illeti, ebben nem mennék bele. Zimmer úr, ami a kínai bankok hitelezését illeti, valóban ez Afrikában egy erősödő jelenség, vannak olyan projektek, amelyekkel kapcsolatban évekig dolgoztunk, és aztán az utolsó pillanatban helyünkbe lép egy kínai bank, amely lazább kondíciókkal, kondíciókat támaszt. Azt hiszem, hogy ki kell tartanunk, bizonyos környezet és társadalmi, szociális fe, feltételeket be kell tartanunk, de az unió bankjaként kell eljárnunk, ezeket az értékeket tiszteletben kell tartanunk. Úgyhogy igenis ragaszkodunk a társadalmi és környezetvédelmi normák betartatásához, még akkor is, hogyha egyes kormányok szívesebben üzletelnek a kínaiakkal. Egy területen kifejezetten előre léptünk a legutóbbi egyeztetések óta, mégpedig a projektek elemzése területén, amelyek környezeti védelmi, illetve szociális hatásokhoz kapcsolódnak. Egy új módszertan dolgoztunk ki, környezetvédelmi, társadalmi hatás értékelés keretrendszernek nevezzük ezt, más intézményeket, benchmarkokat, eh, bevált gyakorlatokat vizsgáltunk meg, és azt hiszem, hogy elég jó eljárásunk alakult ki, amelyet most használni tudunk. Természetesen nem tökéletes, van, ahol ezen még lehetne javítani, de hogyha összehasonlítjuk ezt azzal, amiről néhány évvel ezelőtt beszéltünk, igenis előre léptünk. Ami humán erőforrásokat illeti, ahhoz, hogy a projektek finanszírozását eh, rendesen el tudjuk látni, ehhez eh, több dolgozóra van szükségünk. Példát is mondani. 75 milliárd euróval számolunk idén, 5 milliárd csak az unió határain kívül. Tehát ez kevesebb, mint 10%-ot jelent. Azonban, ami a dolgozóinkat illeti arányaiban, egy, kétharmad, egyharmad arányban eh, igazodik ez egymáshoz, úgyhogy részarányosan az unión kívüli projektekre sokkal több dolgozót alkalmazunk, mint az unión belüliekre. De még így sem elég ez. Sok területen, különösen a monitoring területén vannak elmaradásaink. De ennek ellenére azt hiszem, hogy az Exante ért projektértékelésben igenis előreléptünk. Természetesen van bőven még feladatunk, a, felad, a feltételek betartatásának e- ellenőrzése területen például. Hogyan tudjuk ezt megoldani? Külső képviseleti irodák segítségével szükség lenne még néhány ilyen irodára, és továbbra is arra kívánunk építeni, mert most rendelkezünk. Természetesen feltéve, a ahogy a részvényeink, részvényeseink költségvetés ezt lehetővé teszi, hogy új irodákat nyissunk. Még egy utolsó megjegyzést engedjenek meg, talán az alelnökünk, az alelnök úr, aki a földközi tengeri térségért eh, fele válaszolhatna erre a kérdésre. Másfél milliárd euróról beszélünk évente, ez azt jelenti, ebből kevesebb, mint 200 millió irányul eh, Izrael felé. Nagyon sajátos a jelenlétünk Izraelben. Ez azt jelenti, hogy az izraeli és palesztin féllel együttműködünk a kockázat biztosítás, illetve az elektromos áram területén. Ami az utolsó kérdést illeti elnök asszony, erre még nem válaszoltam, az éves nyereségünk másfél milliárd euróról beszélhetünk. Erre két okból van szükség. Egyrészt növelnünk kell a tőkénket fokozatosan. alapító okiratunkban szerepel az, hogy a tőkénknél 250%-nál nagyobb hitelkiezésre nem e, keríthetünk sort, viszont gyorsan közelítünk ez a plafonértékhez. Ez azt jelenti, hogy a tagállamokhoz, a részvényesénkhez kell fordulnunk annak érdekében, hogy tőkét tudjunk emelni. tagállamok azt mondják, jó rendben, növeljük meg a, a bank tőkéjét, de ne költségvetési források terhére. Régebben azt mondta az ember, hogy ez tulajdonképpen egy centünkbe se kerül, most már eurocentről beszélünk inkább. A lényeg az, hogy a jövőbeli tőkeemeléshez jó alapot kell teremteni. Ez lehetővé teszi a banknak, hogy olyan területen is kockázatot vállaljunk, ahol a kereskedelmi bankok nem vállalnak kockázatot, kivéve, hogyha velünk együtt vállalják ezt. És emellett saját tőketartalékokra is szükség van megfelelő tő, tartalékot kell képeznünk, ezért van szükség erre a másfél milliárd eurós nyereségre. Köszönöm. Ami pedig az utolsó, a legutolsó kérdést illeti, ezt a konkrét esetet, Az, amit én láttam, amire felhívtam a figyelm, felhívták a figyelmet, úgy nem láttam, hogy az EBB finanszírozása csökkentett forrásokat jelentene azon, azon államok költségvetését, kincstári jövedelmeit illetően, ahol a projektek vannak. Időnként adókedvezmények kísérik ezeket, néha jelentős adókedvezmények, ez választás döntés kérdése. Néha nagyon, nagyon kedvező adózási konstrukciókat alakítanak ki. Például a bányászati projektek esetében mi mindössze a teljes összeg 15%-át finanszírozzuk. Úgy látom, hogy ezek a, az engedmény kedvezményes szerződések esetében időnként a az állam maga túlságosan nagy lelkű, teljesen lemond a befolyó nyerességről, jövedelemről, mindez a vállalat zsebbe vándorol. Néha úgy látom tehát, hogy maguk az államok túlságosan nagy lelkűek. Kérdezem a bizottságtól, kívánnak-e valamit mondani ezzel kapcsolatban? Nem. Jó, rendben, akkor folytatjuk a napi rendünkkel. Köszönöm szépen Mástrat elnök úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, és köszönjük szépen a világos eh, nyilatkozatokat, megjegyzéseket, és köszönjük.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 az ENSZ élelmiszer és mezőgazdasági szervezetének igazgatóját szakbizottságunkban. A pénzügyi válság fejlődő országokra gyakorolt hatásai, jövőbeli hatásaival kapcsolatban szerettük volna meghallgatni ön, de mivel eh, fél órája van csak, azonnal meg is adom a szót eh, önnek, önnél szóra. Messieurs les membres de la Commission, Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Elnök asszony, nagy öröm és megtiszteltetés a számomra, hogy a mai napon a szakbizottságok előtt eh, felszólalhatok, és engedjék meg, hogy mindjárt köszönetet mondjak a kedves meghívásért. A globális szintéren a gazdaságok lassulnak, és mint mindig a legszegényebb országok, a legszegényebb országok lakossága szenved a legjobban. 2009-ben két milliárd ember éhezett, 105 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az alapvető élelmiszerek árai hirtelen növekedtek, ez a legszegényebbeket, millióit érintette. Annak érdekében, hogy július óta csökkentek ezek az árak, ennek ellenére az alapélelmiszerek ára továbbra is nagyon marad. A fejlődő országok belső piacain legalábbis. Körülbelül eh, reálértéken 20%-os eh, növekedéssel kellett számolni a 2006-os eh, válság előtti árakhoz képest. Emellett a gazdákat sújtotta a bekerülési költségek növekedése, 130%-os élelmiszer, illetve növekedés, valamint a árak is, illetve az árak eh, növekedése is sújtotta őket. Ez globális szinten, szinte mindenhol egy időben következett be. Ez azt jelenti, hogy eh, a szokásos eszközökkel nem tudnak élni ezek az országok. Például a valuta leértékelése, illetve egyéb válságkezelési eszközök. Emellett az IMF-nek meg, IMF szerint a közvetlen tőke befektetések 2009-ben 32%-kal csökkentek. A bevándorlók által hazautalt pénzek 300 milliárd összegről beszélhetünk, 5-8%-kal csökkent mindez. A legszegényebb országok külföldről érkező támogatása kb. 25%-kal fog csökkenni és hogy kiteljesítsük a képet. A nemzetközi kereskedelem volumene 5-9%-kal fog csökkenni. A legkevésbé támogatott, legkevésbé eh, kedvezőbb helyzetben levő országok helyzete 26%-kal fog romlani. Ami a legszegényebb családokat illeti, a tápláló élelmiszert inkább eladják, és ez azt jelenti, hogy eh, oktatás és egészségügyi ellátás nélkül maradnak. Tisztelt képviselők, elnök asszony, ezek a strukturális elemek, amelyek a 2007-2008-as élelmiszerválság mögött meghúzódtak, továbbra is élnek. A, ezen országok eh, üzemi termelékenysége alacsony, és válság sújtja, nehézségek sújtják a tenyésztett állatokat is. A természeti katasztrófák is sújtják ezeket a térségeket, áradások, illetve szárasság. Az élelmiszerbiztonság egyensúlytalanságai a legkevés, legkevésbé kedvező országok, helyzetben levő országok bizonytalanságra vezethető be, vissza, ez azt jelenti, hogy a legszegényebbek eh, jövedelmének 70%-át érinti. 2004-ben 8 milliárd euróval számolhattuk, most 3,4 milliárd euróról van szó, 58%-os csökkenés következett be. Ami a mezőgazdaság támogatását illeti, ez 3,8%-ra csökkent, illetve most 5% körül található. fenntartható termelékenység támogató politikát szeretnénk fejlődő országokban, szeretnénk, hogyha a mezőgazdaságba, a vidéki infrastruktúrába nagyobb befektetéseket lehetne e- eszközölni. A vízforrások, e, szennyvízelvezetés, elvezetés, vizek, tárolási kapacitások, mikrohitel, e, kikötői szolgáltatások támogatása a cél. A fejlődő országok mezőgazdaságához 34 milliárd euróra van szükség az USA részéről, a kis üzemek támogatását kell célul vennünk, és ez az összeg nagyon kevés ahhoz képest a 365 milliárdhoz képest, amelyet az OECD termelők kapnak. És az USA óriás összegeket fordít a fegyverkezés globális szinten. Legalább azt kell elérnünk, most már azt elértük, hogy a mezőgazdaság felkerült a rendre, és a G20-ak találkozójának, csúcs találkozójának júniusi eredményei, én is részt vettem ezen, külön kihangsúlyozták a közép és hosszú távú gazdálkodási célokat. Ez azt jelenti, hogy 20 milliárd dollárt eh, aktivizál az USA három éves időszak alatt mezőgazdaság és élelmiszer biztonság támogatás céljából. És ez olyas valami, amit üdvözölnünk kell, feltéve, ha meg is valósul, ténylegesen és gyorsan. Évek óta kérem, nagyobb siker nélkül, hogy a kisüzemek felé eh, jobban figyeljünk fejlődő országokban, annak érdekében, hogy az élelmiszerbiztonság javuljon, és külön örülök annak, hogy most a G8-ak, a G8 vezetők felvállalták ezt a célt. Az irányítási rendszereket eh, javítani kell az élelmiszerbiztonság területén, és itt az biztonság területén az FAO szakbizottsága mindezt jóvá hagyta konszenzussal az elmúlt hónapban, és véleményem szerint ez a bizottság komoly előrelépést jelent. Egy hét múlva elkezdődik az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos áram, e, állam és kormányfők részvételével, és remélem, hogy ezen a csúcs átfogó konszenzust tudunk elérni a, az éhénység fe, gyors felszámolásával kapcsolatban. A latin-amerikai karib-tengeri térségek 2025-re tűzték ki ezt a célt. Növelnünk kell a mezőgazdaságnak jutatott támogatások részarányát. A gazdaságoknak nagyobb szeletet kell juttatni annak érdekében, hogy az előző szintre gyorsabban visszajussanak. Ez az élelmiszer hiány, globális élelmiszer hiány kontextusában nagyon fontos. Az élelmiszeripari termékek növekedésével 2007. decemberben úgy döntött a FAO, hogy segíti a fejlődő országok szegény gazdáit annak érdekében, hogy hitelhez juthassanak. Ezeknek az ára ugyanis nagyobb mértékben növekedett, mint ahogyan azt korábban tapasztalhatták. 280 millió dolláros hozzájárulás, illetve az Európai Unió hozzájárulása, az élelmezési mechanizmusa meghatározó tényező volt. Szerettem volna még köszönetnyilvánításomat eljuttatni az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak nagy lelkűségükért. Ezen kívül pedig az Európai Unió rendkívül fontos partnere a FAO-nak technikai, illetve műszaki segítségnyújtásban, valamint pénzügyi segítségnyújtásban a fejlődő országokban. A mezőgazdaság és a fejlesztés területén az Európai Unió, a fő partnere a FAO-nak, ugyanis 2009-ben 297 millió dollárral járult hozzá az Európai Unió rendkívüli forrásokkal a FAO szervezetéhez. A FAO tehát szeretné megerősíteni ennél jobban és a szoros együttműködést, amelyet az Európai Unióval tart fenn, illetve annak intézményeivel. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm figyelmüket! Nagyon szépen köszönöm, főtitkár úr! Mivel nagyon kevés időnk van, azt javasolnám önnek, hogy frakcióként egyetlen kérdést tegyenek fel a képviselők. És akkor a főigazgató úr válaszolhat mindegyik kérdésre, úgyhogy egy kicsit meg kell szerveznünk ügyesen a munkánkat. Először Görönsz úr következik, ugyanis ő egyedül képviseli frakcióját, úgyhogy ön fog kezdeni, parancsoljon. és így időt is nyerhetünk, mondja a képviselő. Nekem egyetlen kérdésem lenne, főigazgató úr. Hogyan tudják önök befolyásolni a FAU részéről a jó élelmiszergazdálkodást? Néhány évvel ezelőtt Pascal Lamival már beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne, hogy milyen árpolitikát válasszunk, ugyanis a magas élelmiszeri árak ösztönzik a termelést, míg az alacsony árak pedig hátráltatják azt. Azt hallottam, hogy nem a FAO volt az, amely nyomást gyakorolt, a WTO volt, amely nyomást gyakorolt az árakra, hanem a Világbank a fao ebben az esetben milyen hatásköre van ilyen konzultációk esetében? Illetve szeretném kérdezni, hogy a fao az egyes szakosodott szervei milyen szerepet játszanak a nyomon követési szakbizottság például. Szeretném tudni, hogy a FAO milyen szerepet játszik. Köszönöm szépen, Berman asszony következik a szocialisták részéről. Egyeztettem frakcióm egyéb képviselőivel, Juf úrral például, illetve Juf úr, ön úgy gondolja-e, úgy látja-e, hogy az élelmiszerválság után most teljesen megfordulnak a tendenciák. Itt elsősorban a vidéki, a fejlődő országok mezőgazdasággal foglalkozó térségeiről gondolok elsősorban ön, illetve a Világbank maga is arról beszélt, hogy mennyire fontos a mezőgazdasági tevékenységet finanszírozni, és azt, hogy a fejlődő országok maguk állítsák elő azokat a termékeket, amelyekre szükségük van. Egyértelmű tendenciaváltozást tapasztalhatunk? Ezt meg tudják erősíteni? Ugyanis, ha az Európai Unió tagállamaira gondolunk, mi igenis teljesítjük pénzügyi ígéreteinket. Köszönöm. Köszönöm, akkor én a zöldek nevében szeretnék szólni, mondja az elnök asszony. Tisztelt főigazgató úr, a kérdésem a következő. Esetleg a FAO rendelkezik-e iránymutatásokkal, magatartási iránymutatásokkal ami a hosszú távú földbérlésre, illetve termőföld értékesítésre vonatkozik. Gondolkoztak-e azon, hogy hogyan lehet megakadályozni az élelmezésre fordított nyersanyagokkal kapcsolatos spekulációt, illetve a future szerződésekre vonatkozó tevékenységről kérdeznék. Én magam egy kis kérdést szeretnék föltenni. A FAO az Európai Unió egyik fontos partnere, mondja az egyik alelnök, amely több milliárd eurós projekteket hajt végre. Ön hogyan látja a rendelkezésre álló eszközök, hogyan tudnak jelentős mértékben hozzájárulni az élelmiszeripari fenntarthatósághoz, főként ami a helyi termelőket illeti, és Deva úr fog következni. Most pedig én a vízről szeretnék kérdezni. Dolgoznak-e annak területén, hogy a közeljövőben tapasztalható vízhiányjal foglalkozzanak, Nemrégiben egy tanulmányt hallhattunk arról, hogy a tibeti gletszerek olvadásnak indulnak, és emiatt pedig a Yangtze környékén vízproblémák tapasztalhatók a jövőben. Tehát szeretném tudni, hogy munkájuk során a vízgazdálkodás nehézségeivel foglalkoznak-e. Köszönöm szépen, főigazgató úr, akkor ön kapja meg a szót. Mikrofont kérünk a főigazgató úrnak. Mikrofont kérünk a főigazgató úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok akkor nagyon gyorsan, röviden válaszolni a feltett kérdésekre, hiszen hamarosan más találkozóra kell mennem. Az élelmiszer, az élelmezési kormányzási szerepre vonatkozott az egyik kérdés. Egyrésztről ott vannak azok, akik a mezőgazdaságot és a fejlesztést finanszírozzák. Nyilván ott van a legtöbb nehézség, ugyanis a 17%-ról a fejlesztésből 17%-ot fordítottak a mezőgazdaságra 70-es években. Ázsiában, Latin Amerikában zöld befektetésekre volt szükség, azonban mostanra pedig 3,8%-ra csökkent ez az arány. Természetesen az Európai Unió alapvető fontosságú tényező, ugyanis 4,7%-os finanszírozást biztosítottak a mezőgazdaság számára. Aztán a második szereplő csoport azok, akik a kereskedelmi téren tevékenykednek, például a VTO, illetve akár a kap szintjén egyértelműen egyeztetett lépésekre van szükség például a vámköltségeknél, illetve a nem vám jellegű akadályoknál kereskedelem esetében. Aztán pedig a harmadik szereplő csoport, az élelmiszer, élelmezés támogatás, illetve élelmezési segélyek nyújtásánál tevékenykedő szervezetekre gondolok. Aztán pedig vannak szakosodott szervezetek, amelyek a mezőgazdaság támogatásával foglalkoznak, a Világbankon keresztül, illetve a Regionális Fejlesztési Bankon keresztül. Nemzeti költségvetési döntések is születnek. Mindezt harmonizálni kellene annak érdekében, hogy harmonizálhassuk, illetve jól megvitathassuk, hogy milyen tendenciák tapasztalhatók, és milyen megoldásokat találhatunk például a civil társadalom bevonásával, a termelők, az érintett felek bevonásával. Erre törekszünk a Világ Nyomonkövetési Bizottság keretében is. hogy a jelenlegi helyzetet helyzettel szemben valahogy felléphessünk, hiszen egy milliárd ember éhezik ma a világon, és eljöhet az elkövetkezendő évtizedekben az a pillanat, amikor már 9 vagy akár 10 milliárd lakosa lesz a Földnek. A fejlesztési országokban, te, illetve a fejlődő országokban tehát meg kell kettőzni a fejlesztési támogatásokat. Van tehát egyfajta tendenciaváltás. Vannak különböző aggályok is, de a 2007-2008-as válsággal még egyelőre semmit nem erősíthetek meg, nem tudom megmondani, hogy most megfordult-e a tendencia a mezőgazdaság számára. Ami pedig a földvásárlást, illetve bérlést illeti, talán tudják, hogy a FAO-ban már a nemzetközi közösség figyelmébe ajánlottuk ezt a kérdést. Én magam is írtam egy cikket egyébként, ezt a Le Monde-ban közzétették, aztán pedig a Financial Times-ba is átvették, hogy partnereket keresünk, mint például a FIDA. Az az igazság, hogy az eredmények eléggé aggasztóak. Aztán Japánnal is együttműködünk, illetve egyéb donorországokkal. Megpróbálunk egy magatartási kódexet kidolgozni a mezőgazdasági befektetések témakörében a fejlődő országokban ugyanis egyrésztről a magánbefektetések szükségesek és hasznosak, ugyanis lehetővé tennék, hogy a fejlődő országokban megkettőzzük az élelmiszertermelést, a mezőgazdasági termelést. De természetesen nem szabad, hogy egyenlőtlenségi helyzet alakuljon ki a kereskedelmi viszonylatokban. Tehát nem szabad az emberi gyengeséget kihasználni, amely egyes országokban különösen erősen tapasztalható. Ami pedig a vidéki világ gyenge struktúráját illeti, ott számos hosszú távú szerződést kötöttünk már, nagyon gyakran különböző tőzsdei tevékenységekbe mi magunk nem szólhatunk bele. Ezért tehát nem tudjuk megoldani azt, vagy kikényszeríteni azt, hogy mondjuk ingatlan helyett inkább zöld termékekbe fektessenek be. Úgyhogy itt is nyomon követésre van szükség. Aztán két milliárd euróról esett szó, a FAO 285 millió dollárt már elindított, és nagyon elégedettek vagyunk, hogy milyen jelenlegi munkafeltételek adódtak az Európai Bizottsággal együttműködésben. Eddig olyan forrásokat kértünk, amelyeket a szegény országok gazdáinak támogatására fordítottunk, ahol elsősorban olyan országokra gondolok, ahol ez az egy éhező ember található. Megpróbálunk egy segítségnyújtási rendszert kialakítani annak érdekében, hogy saját termelési rendszerük jól működjön. Például a vetőmag előállításban, hogy megfelelő fajtákat alkalmazzanak, hogy megfelelő műtrágya fajtákat alkalmazzanak, illetve egy harmadik szakaszban például már lesznek kimondottan műtrágya előállító projektek olyan országokban, ahol olajgazdálkodással foglalkoznak, vagy pedig más országokban foszfátot és egyéb műtrágya alapanyagokat állítanak elő. Remélem, hogy a különböző eszközök kombinálásával egyfajta konszolidáció alakulhat ki. És az akvilai kötelezettségvállalás remélhetőleg meg is valósul, amikor 22 milliárd dollárt nyi támogatást vállaltak a fejlett országok. valamennyi projektet nyomon kell követni annak érdekében, hogy lássuk, hogy a gazdák számára, import szintjén, kedvezményezettek számára milyen előnyökkel járnak ezek a projektek. És így dönthetjük el, hogy meg akarjuk erősíteni ezeket a lépéseket, vagy sem, hiszen ezek azok, amelyek fenntartható eredményekkel járnak. Déva úr, természetesen a víz különösen fontos forrás, az élet forrása az emberek, az állatok, a növények számára egyaránt. Ezért nagyon fontos, hogy a vízgazdálkodás ellenőrzött módon történjen, főként Afrikában, ahol a termőföldnek csupán 7%-át locsolják, öntözik, miközben ennek kétszerese tapasztalható Ázsiában. Ez azt jelenti, hogy a termőföldek nagy része az esőtől függ és ez pedig az, azt is nagymértékben meghatározza, hogy milyen növényfajtákat termesztenek. Kérem, hogy az éghajlatváltozás se felejtsék el, hiszen ez nagymértékben megnehezíti annak kiszámítását, hogy hogy mennyi édesvízre, illetve mennyi édesvízre van szükség.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 Nous allons passer au prochain point à l'ordre du jour. A következő napi rendi pontra térünk át. A mozambiki választások kérdésére. Október 28-án három eh, választásra került sor egyszerre. Az Európai Unió megfigyelőket, választási megfigyelőket küldött. Az Európai bizottság vezette részéről, és a parlament részéről is volt egy-egy társ elnök ennek a választási megfigyelői csoportnak. Fiona Hall volt a mi képviselőnk itt, egy előzetes jelentést készített, hiszen a végső jelentés csak két hónap hol készül el. Elnézést kér, mert nem mehet itt közöttünk betegsége, sajnálatos betegsége miatt. Ezért nem évezhetjük jelenléti társaságát, azonban Christian Préda úr itt van közöttünk, ezért meg is adnám neki a szót. aki az előzetes megkövetkeztetéseit megosztja velünk. Je vais euh, brièvement euh, présenter Köszönöm, elnök asszony, röviden bevezetném, felvezetném, hogy a, az, az Európai Parlament képviselőiből és az Európai pontosan hét képviselő vett részt az Európai Parlament részéről a választási megfigyelésben. José Manuel Fernández, Sebastián Bordo a néppárt részéről, Patrice, ma és Moreira és Alves kollégák a Szociáldemokrata frakció részéről, és Portas úr a GUE eh, részéről, tehát összesen heten voltunk, ha magamat is számítom. 26 és 30-a között, október 26 és 30-a között eh, figyeltük meg a választás előkészületeket, illetve a választás napját, amire majd meg a 28-án került megrendezésre. Az utolsó pillanatban Luis Paulo Alves vette eh, át az Afganisztánba elszólított kollega helyét. Három párhuzamos választásra került sor, az elnöki, választás, elnökválasztás, a parlamenti választás, illetve most először a tartományi eh, parlamentek, tartományi eh, közgyűlések választására is sor került. A küldöttségünk hét tagja három csapatra oszlott, egy eh, a fővárosban maradt, a második a főváros környékén maradt, és a harmadik e, pedig egy másik nagyvárosba látogatott, amelynek a polgármestere az egyik fontos párt alapító tagja, és egy e, jelölt is volt az önök választásban. A Renamo az egyik nagy és jelentős párt. A választás éjszakáján újra találkoztunk, mind a három csapat, hogy együtt figyeljük meg a szavazatok megszámlálását, ami bizony hosszadalmas, lassú folyamat, néha igen bonyolult folyamatnak bizonyult. néha 6-7 óráig is tartott két 300 szavazat leadott szavazócédula megszámolása. Nagyon kerültekintően jártak ugyanis el a szavazatszámlálók. Az volt az általános benyomásunk, hogy békésen zajlottak a választások, a nagy pártok képviselői jelen voltak. A szavazó helységekben, még ha alacsonyabb is volt a részvétel, mint a korábbi választások során alapvetően rendben zajlottak a dolgok. És igen ritkán tapasztaltuk azt, hogy sorba kellett állni a szavazó helységek előtt. Találkoztunk természetesen az elnök jelöltekkel. A három fő párt Telakama, Gabuzza és Simango urakkal. Tehát az MDM, a Renamo és a Frelimo jelöltjével. Ezen kívül természetesen találkoztunk a Fiona Hall féle megfigyelőkkel és a donorországok megfigyelőivel, illetve az Országos Választási Bizottság megfigyelőivel. A választási folyamat szervezésével kapcsolatban voltak apróbb hiányosságok, de áttekintettük az egész választási folyamatot, amely az előzetes jelentésben, erre mint mint kitérünk, illetve Fiona Hall előzetes jelentésében ezeket a kérdéseket mind tárgyalják. Ezek ezt egyébként november 30-án fogja hivatalosan is benyújtani. Köszönettel tartozunk Fiona Holnak és az ő csapatának, illetve a hosszú távú megfigyelőknek, akik heteket töltöttek Mozambikban, hogy a választási folyamat minden apró részletét elemezzék. Két dolgot hagy hangsúlyozok. Az első ezek közül roppant kényes. Nehéz volt, nehéz helyzetben jártunk Mozambikban, mert az Európai Parlament küldöttségének egyes tagjai nem értettek egyet az uniós meg, választási megfigyelő misszió következtetéseivel. A hosszú távú megfigyelők elemezték a média, a a megfélemlítés, a jelölések, a jogi háttér aspektusait, és voltak olyan parlamenti képviselők, akik az előzetes nyilatkozata nem értettek egyet, amelyek a választás másnapján kerültek kiadásra. Egy vitát követően a küldöttség tagjai nem jutottak megállapodásra, ez ügyben, nem tudták egyhangúan elfogadni az előzetes e, nyilatkozatot, tehát az Európai Parlament küldöttsége nem tudta a nevét adni az Európai Unió választási megfigyelői által kiadott e, előzetes állásfoglaláshoz. Ez bizonyos fokú nehézséget e, okozott, nem könnyítette meg a helyzetünket, valahogy kompromisszumot kellett találnunk. Fiona Hall a hosszú távon megfigyelők következtetéseit, előzetes jelentését napvilágra hozta, és ami a parlamentet illeti, mi tulajdonképpen érdemben csak a választás napjával kapcsolatban tettünk nyilatkozatokat. Egy közös sajtótájékoztatót tartottunk, ahol én magam két dologra hívtam fel a figyelmet. Először is a választás napján a mozambiki állampolgárok szabadon nyilváníthattak véleményt, szabadon adhatták le a szavazataikat, tehát szabadnak mondtuk, láttuk a választást, és sok fiatalt és nőt láttunk, nem csak szavazatot, voksot leadni, hanem általában a szavazóhelyiségekben is a párt megfigyelők, illetve a, a szavazó helységben ténykedő megbízottak között. Erre mindkét dologra felhívtuk a figyelmet az előzetes jelentésünkben. A hosszú távú megfigyelők munkája azonban figyelemre méltó, mert ők tudtak igazán mélyen szántó következtetéseket levonni, hiszen csak pár napra látogattunk Mozambikba, és így csak felszínes benyomásaink lehettek. Ugyanakkor Tiroli a kollega itt van, illetve a titkárság tagjai szintúgy, akiknek eh, köszönettel tartozunk, amért eh, nagy mértékben segítették a munkánkat. Ennyit szerettem volna elmondani, most pedig, hogyha vannak kérdéseik, azokra szívesen válaszolok. Köszönjük, mondja az elnök, az Európai Bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? Igen, igen. Là, vous avez la, la oui, euh, Patrice Normand, euh, mission d'observation électorale. Je crois que c'est plutôt à Madame. Köszönöm. Fiona Hallnak kellene igazán erről szólnia, de az ő távol, látó, csak annyit szeretem volna elmondani, hogy mit vagyunk, de nem szeretnék az ő nevében ő helyette bármit is mondani. Deva, vous avez la parole. Deva a szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is, hogy mondjak köszönetet Preda úrnak. Egy jó volt hallani ezt a beszámolót. Jó magam is jó néhány választás megfigyelésben vettem részt. Van egy egyszerű kérdésem. Hány szavazó helységben jártak a parlamenti képviselők a, parlam- a választás napján, illetve hány választó helység, szavazó helységben jártak a hosszú távú megfigyelők? Monsieur Cashman, Cashman úr kért szót. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Deva úr kérdésére tudok válaszolni. 785 szavazóhelységben jártak, 141 körzetben. Ahogy az olvasható, korábban már vezettem én is egy választási megfigyelő küldöttséget, és nem csak pár napot töltöttem így a választás környékén az adott országban, és így tudom, hogy mennyire fontosak a, ezek a választási megfigyelések, főként a hosszú távú megfigyelők jelenléte a legfontosabb része munkának, hiszen a civil szervezetekkel a Nemzeti, az Országos Választási Bizottsággal felveszik a kapcsolatot, gyűjtik az információt, elemzik, értékelik a választási kampányt a választás napja előtti napokban, hetekben. Az előzetes állásfoglalást olvastam, az Európai Bizottság új formátumán alapul ez, azonban úgy fogalmaz a jelentés, hogy eh, az átláthatóság tekintetében eh, elégtelen intézkedésekre került sor. Ez pontosan mit jelentett? Nagyon érdekelne, hogy pontosan mit takar ez. Nem tudom, hogy eh, most kell-e erről beszélni, de annak érdekében, hogy egy folyamatos, hosszú távú elemzés rálátással is bírjunk a választási megfigyelési missziókra. Úgy vélem a többi kollega is egyetért velem, ha azt mondom, hogyha a jelentés végén szerepelne a választási megfigyelési csoport helyettes vezetője, illetve az úgynevezett MAG csapat tagjai, hiszen őket egy öt éves időszak alatt alkalmazunk érdekes lenne azt látni, hogy hány ember közül választjuk ezeknek a mag csapatoknak a tagjait, hiszen ha szűkül, a, a úgymond mintavétel túl kevés ember közül választhatunk, akkor ezek a magcsapatban dolgozók mint egy megelőlegezik sokszor a, a zárásfoglalásban foglaltakat. Talán ez nem egészséges. Köszönöm. Kacmerek úr a következő. Pani Przewodnicząca, ja też serdecznie dziękuję za sprawozdanie Pana e, Preda. I... Én is ezt a beszámolót egyetértek Cashman úrral. A hosszú távú megfigyelők különösen fontosak. Van azonban valami ebben az előzetes elsoglásban, amely kisé aggaszt engem. Hivatkozik ez a szöveg az választások előtti elektronikus médiára, most nem kívánom szó szerint idézni, de többé-kevésbé azt mondja, hogy a főműsoridő 44-45 százalékát szentelték a kormányon lévő pártoknak, és a fennmaradó időt osztották fel az összes többi ellenzékben lévő párt között. És mi azt állítjuk, azt mondjuk ebben az állásfoglalásban, hogy ez alapvetően kiegyensúlyozott helyzet. Legyünk őszinték, hogy Európában, egy tagállamban ez lenne a helyzet, ahol a kormányzó párt közel felét a főműsoridőnek kapná, akkor nyilván nem mondhatnánk azt, hogy, hogy ha is erről azt mondanánk, hogy ez kiegyensúlyozott politikai helyzet, akkor mindenki azt mondaná, hogy megbolondultunk. Kettős mércét használunk, használunk. A Mozambikra azt mondjuk, hogy a kormányzó párt, ha majdnem a felét kapja a filmműsora időnek, az politikailag kiegyensúlyozott. Mi lenne, hogyha nem kommentálnánk, ezt csak kimondanánk a tényeket? Köszönöm. Preda úr szeretne reagálni a felvetésekre? Igen, csak röviden. A rendelkezésemre álló információ alapján annyit mondhatok, hogy a parlamenti küldöttség tagjai a nagy megfigyelőkkel eh, nem tudtak teljes mértékben eh, egyetérteni, egyébként ez az állásfoglalásban is megjelenik a néppárti képviselők 60 szavazóhelységben jártak, abból a 784-ből, amit az összes megfigyelő eh, látogatott meg. Ez tehát azt jelenti, hogy a három helyen, a, fővárosban, a főváros környékén és Beirában, amiben a nagyvárosban viszonylag kevés szorozó helységet tudtunk személyesen meglátogatni, de hogyha a választás egészét tekintjük, akkor Fiona Hall jelentésében rendszeresen megjelenik, hogy az eljárási felhívja a figyelmet az eljárási problémákra, a jelöltek regisztrációja tekintetében, illetve az átláthatóság tekintetében. Nagy számú jelölt nem tud nagy szám, sok jelölt regisztrációját utasították vissza, utasították el. A hivatalos álláspont ezzel kapcsolatban az volt, hogy mivel a választási törvény maga nagyon szigorúan fogalmaz e tekintetben, nagyon szigorú rendelkezéseket tartalmaz a jelöléssel kapcsolatban, amelyet betű szerint értelmeztek, betű szerint alkalmaztak, már pedig a törvény betűje azt diktálta a választási bizottságnak, hogy ezeket a jelöléseket ne fogadják el, utasítsák el. Tehát a, arra vádra, mi szerint túl szigorúan jártak el, a válasz az volt, hogy egész egyszerűen szó szerint alkalmazták a törvényt. Azonban e, emellett a jelöltek megfélemlítésével kapcsolatban is többen szavuk, felemelték a szavukat, ami a médiát illeti, Kesven úr említette, Negy- és 46%-át kapta a műsoridőnek, a többi párt, ellenzéki párt pedig összesen 54 százalékot. Arányosan azonban, az arányokat tekintve logikus volt ez a az idő leosztás, és hogyha a választási eh, eredményeket nézzük, persze még nincsenek végső eh, eredmények, akkor eh, láthatjuk, hogy a Frelimo jelöltje Kuebuza úr közel 70%-át kapta a szavazatoknak. Eltekintetben Fiona Hall jelentése egyértelműen fogalmaz. Még egyszer köszönöm neki azt a kiváló munkát, amelyet végzett a nevünkben. Köszönöm szépen. Akkor most... Á, valaki kimaradt. Cashman úr. Elnök asszony, nem hagyott ki. Feltettem egy kérdést. A bizottságnak céloztam ezt, miszerint az előzetes jelentésben, vagy a végleges jelentésben a megfigyelő csapat elnök helyettesét e, meg lehet nevezni. Bizottság? Igen, erre tudok válaszolni. Szerintem ez nem jelent nagy problémát. Lehet, hogy a fő megfigyelőnek ez nem fog tetszeni, de kivételes esetben, például az afganisztáni misszióval kapcsolatban is biztonsági okoknál fogva nem említettük meg a neveket, de rendszeresen megszoktuk a megfigyelőket, hosszú, rövid távú megfigyelőket megszoktuk nevezni. Erről beszélhetünk. De azt hiszem, hogy ez olyan kérdés, amelyről a fő megfigyelő kellene, hogy döntsön az egyes missziókon belül, de úgy látom, hogy ez nem fog gondot okozni. Még egy rövid hozzászólás, elnök asszony. Azt hiszem, hogy adekvát lenne. Nem hiszem, hogy a fő megfigyelőre kellene ezt hagyni, hogy erről döntsön. Európai adófizetők pénzét köldöttük el nagyon produktív módon, Nyitottságra, teljes átláthatóságra van szükség. Ennek megvan az egyszerű módja, mégpedig úgy, hogy megnevezzük a a tímet, illetve a megfigyelő vezető helyettest a végső jelentésben, és remélem, hogy ez olyan állás, amelyet az átláthatóság nevében meg tud fogadni majd a bizottság, és nem utolsó sorban hát a 2001 per 1049-es dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló rendelet szabályzásával is összhangban lenne mindez. Köszönöm szépen. Jó, akkor most lépünk tovább a következő napi rendi pontunkra. Ez előre láthatóan másfél órát vesz igényben, nagyon fontos kérdésről van szó. Szeretném felhívni a figyelmüket. Azoknak mondom ezt, akik eh, a következő pont alatt kimennek majd a teremből, hogy a holnapi nap nagyon fontos lesz, csak azért mondom, hogy ezt, mert lesz, aki az ülés vége előtt elhagyja termet. Az uniós politikák fejlesztési célú koherencia és hivatalos fejlesztés támogatás kiegészítő koncepciója. Erről a soron következő hónap időszaka alatt er- erről kívánunk beszélni. Az ODA plusz koncepcióról van szó. Önök is tudják, hogy a bizottság Szeptember 17-én közzétett egy közlemény, amely a PCD féléves jelentéséről szól, amelyben az Unió egészével foglalkozik, egy ilyen megközelítéssel a PCD keretén belül a hivatalos fejlesztési támogatás új koncepciójáról van szó, új finanszírozási források bevonásáról, ez az új ODA plusz koncepció. Ezt nagyon óvatosan kell kezelni, minden lehetséges szemszögből meg kell vizsgálni. Ez eszmecsere eh, François Moreau a fejlesztési főigazgatóság eh, osztályvezetőjének, illetve Andrea Maximovics eh, jelenlétének eh, örvendezhet, ez a Concord igazgatóságának tagja, és üdvözöljük Nils Keizert is, a az Európai Fejlesztési Politika Igazgatási Központ eh, program igazgatója. Először is az előadónak, Franciska Kellernek szeretném megadni a szót, mondja el a munkadokumentum fő elemeit, ez fogja a vita alapját képezni, ezután adom meg a szót a bizottságnak, illetve szakértőinknek. Keller asszony, önné a szó, 7 percet kap. Köszönöm szépen, akkor ebben az esetben megpróbálom rövidre fogni. A, a politikai cselekvések ügynökségek és tárcák közötti promócióját jelenti, annak ellen érdekében, hogy a fejlesztés célokat meg lehessen valósítani. Vagyis a cél az, hogy a fejlesztés céljával egyetlen szakpolitika sem menjen szemben. És a fejlesztési politikák célja a szegénység visszaszorítása. De sok uniós intézkedés politika más területeken ellentmond ezzel a céllal, tehát a szegénység visszaszorításának céljával. Elvileg az EU tudomásul, tud, tudatában van ennek, és biztosítani kívánja a Maastrichti szerződés értelmében ezt a harmóniát, és ez még hangsúlyosabban érvényes a Lisszaboni szerződésben. Saját kezdeményezésű véleménnyel fogunk reagálni a bizottság második jelentésére és a bizottság imént napvilágot látott közleményére. Üdvözöljük a közlemény egyes pontjait, de vannak bizonyos bírálataink és kéteink ezzel kapcsolatban. Sok szempontból túlságosan pozitívan fogalmaz a bizottság, anélkül, hogy ezt megindokolná. Túlságosan homályan, homályosan fogalmaz és kerüli a kritikus pontokat. A bizottság eh, szankciókkal nem támasztja el ezt a politikáját, ami azt jelenti, hogy el lehet ettől térni, és ezt nem szankcionáljuk, és nem állami szereplők, a lakosság részéről bejelentéseket nem tudunk kezelni. Eddig eh, a hosszú távú tervezés nagyon korlátozott, és alig van stratégiai gondolkodás az a kapcsolatban, hogy a PCD-t hogyan lehet hosszabb időn keresztül támogatni amely több kormány ciklust átölelne. Éppen ezért hosszú távú megközelítésként kell tekinteni mindezt. Nagyon fontos, hogy ez a gyakorlatban így legyen. Kiemelnék néhány példát az inkoherencia területén, amelyet az energia, személy, a szellemi tulajdonjogok, mezőgazdaság, kereskedelem, finanszírozás területén felelhetünk. Ami az éghajlatváltozást illeti, az EU túl kevés eh, további forrást eh, határol el a fejlődő országok számára. A bioüzemanyag, illetve földhasználat területén a az erdőírtás, mezőgazdaság, az élelmiszertermelés versenyhelyzete területen nagyon keveset hallunk. Azt halljuk egyrésztről, hogy az EU agresszívan promoválja a bioüzemanyagokat, ez károsan érinti a fejlődő országokat környezetvédelmi szempontból is. A területfoglalás gyakorlatban elterjedté vált, és nagyon rossz az ökológiai lábnyoma ezeknek a bioüzemanyagoknak. A bioüzemanyag termelésre erdőket írtanak ki. Az EU olyan energiaüzemanyagokat ösztönöz, amelyek foszilis energiára épülnek. Itt azonban nem valósul, valósul meg a technológiai transfer. Gyakran szellemi tulajdonjog kérdések merülnek fel, és a az üvegházhatású gázok ellensúlyozásának terhei tagállamokra rója. A szellemi tulajdonjogok öt, az öt új prioritás egyik területét képezik. Ami a szellemi tulajdonjogokat illeti, itt az EU egyértelműen az európai vállalatok érdekeit védi. A fejlődő országok nem csak, hogy nem rendelkeznek az új technológia, adatok, gyógyszerek lehetőségeivel, de a saját termelésű növények vonatkozásában is a, visszaszorultak, a szabványok területén. Ami az exportot illeti, az olcsó EU export tönkreteszi a fejlődő ország piacait. A kap egyes elemei ellentmondanak a fejlesztési céloknak alapvető módon, és a bizottság közleménye nem is tér ki erre. Különösen a kereskedelem területén tapasztalhatunk jelentős inkoherenciát az EU politikák között. Az export alapú kereskedelmi modell, amely az európai vállalatok versenyképességét helyezi előtérbe, nos, mindez gyakran a fejlődő országok hátrányára van, és a szegénység visszaszorítását nem támogatja. Az EU, hozzá EU piacokhoz való hozzáférés továbbra is korlátozott, és az EU közben piacnyitást kér ezektől a tagállamoktól egyértelmű fejlesztési célú hatástanulmányt kell végezni. A finanszírozás kérdéséről egyáltalán nincsen szó a bizottság közleményében, bár a pénzügyi architektúra szavakat, illetve ezt a koncepciót használtuk, és ez komoly kiatással van ezekre az országokra. Az egyes politikai területek közötti inkoherenciát eddig nem vették figyelembe a PCD kontextusában. Kérdezem a bizottságtól, hogyan fogják kezelni ezeken koherencia hiányokat, ami az ODA plusz koncepciót illeti, illetve az uniós megközelítést, amelyet a bizottság bemutat, Nos, ezzel kapcsolatban egyetértünk, hogy a támogatás nem elegendő kiegészítő pénzügyi forrásáramlásra van szükség a fejlődő országok felé, de az ODA plusznak megvan az a veszélye, hogy az EU-s tagállamok eltérnek ettől a roadmap-től, hogy a 0,7%-os célt el tudják érni. Ezt nem szabad privatizálni, és a magántőke allokációját sem szabad prioritásként kezelni. Az ODA pénzeket nem szabad nem ODA finanszírozásra használni, és akkor ezt nem lehet ODA-ként hivatalos fejlesztés támogatásnak számítani. Ezeket a számlatokat nem igazán lehet ellenőrizni, és nem a szegények eh, részesülnek elsősorban a magánszektor hitelezéséből, exporthitelekből nem részesülnek. Nem tudnak felelősséget vállalni a következményeként, és nem tudják vállalni azt, hogy a fejlesztés lesz a következmény, illetve a fő cél és erről nem a PCD keretén belül kell beszélni, itt nem fejlesztési keretről van szó. Általában az unió megközelítése továbbra is nagyon homályos. A valódi terveket, kereteket tisztázni kellene, ezt kérem a bizottságtól. Nem világos az, hogy a politikai területek visszaszorításról a PCD-t elemezni fogják. Nem látjuk, hogy ettől hogyan lehet következetesebb a PCD, és hogyan lesz nagyobb koherencia politikai területeken. Az sem világos, hogy hogyan és milyen kritériumok segítségével fogjuk ezt az öt új prioritást, illetve mi alapján választották ki ezt az öt új prioritást. Több kérdést szeretnék feltenni tehát a bizottságnak. Reméljük, hogy erre végül is tudnak válaszolni. Először is ez és az öt prioritáshoz kapcsolódik. Hogyan választották ki ezeket? Milyen kritériumok alapján? És miért öt darab van ebből? az érintettek, a fejlődő országokbeli érintettek hogyan kerültek bevonásra az öt prioritás terület meghatározásában? És mi történt a többi inkoherenciával a kereskedelmi, mezőgazdaság, hallászat, finanszírozás területén, amelyek mind nem szerepelnek az öt kritériumban és öt prioritásban? A második kérdésem a következő. A bizottság miért nem vett be hivatkozást a szövegbe a legutóbbi eh, parlamenti jelentésre, nem vették figyelembe a legutolsó jelentés eredményeit ebben a közleményben. És a legutóbbi jelentés kérdéseire mit válaszol a bizottság? Például a faértékesítés, illetve az erdészet területén. Aztán az informális PCD tervben a kezdeményezések kiválasztására milyen kritériumokat használ a bizottság, amelyek majd kiatással lesznek a fejlődő országokban. A fejlődő országokat, illetve ezek érdekeit a PCD értékelésből eddig kivonták. Nem vették figyelembe, hogyan tenni a bizottság annak érdekében, hogy nagyobb részarányt biztosítunk majd ennek a jövőben. Ezek a mutatószámok és a benchmarkok, amelyek szükségesek a méréshez, a PCD hatékonyságához, hiányoznak. Hogyan tudjuk ezt mérni? Mindez hiányzik az EU-ban és a tagállamok szintjén is. Bár a bizottság felismeri az, hogy itt változtatni kell, de konkrét eszközöket nem javasol arra, hogyan tegyük meg ezt a változtatást. Tehát milyen konkrét intézkedéseket javasol a bizottság annak érdekében, hogy a PCD gyakorlatban is megvalósuljon. És az utolsó kérdés természetesen minnyájunknak szól, itt a szakbizottságban ülőknek, ez is hosszú távú projekt a számunkra is. Hogyan tudjuk a PCD-t a parlamenten belül is meg, eh, gyökeresztetni és javítani hogyan tudjuk az EU-n belül ezt a javulást elérni. Tehát nagyon sok kérdésem van ezzel a közleménnyel kapcsolatban, de ennek elsősorban az az oka, hogy nagyon homályosan fogalmazták meg, nem adnak világos választ arra, hogy az Európai Unió megközelítése mi legyen, mi lesz az ODA plusszal, hogyan lehet azt biztosítani, hogy a célokból nem veszünk vissza, ami a fejlesztési alapokat illeti. Úgyhogy hálásan fogadnék valamiféle választ erre a bizottság részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottsági szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Kenner asszonynak köszönetet szeretnék mondani ezért a nagyon világos prezentációért. Már rögtön a legelején hasznos lenne tisztázni az, hogy a közlemény semmiképpen nem jelenti a jelentés összefoglalását. Két külön anyagról van szó, és természetesen az EU-PCD jelentés sokkal többet eh, tartalmaz egy egyes témákkal kapcsolatban, például a munkanyagban említett témákkal kapcsolatban is, amelyeket Keller asszony vetett fel. És mindenképpen legalább részben választ ad a kérdéseire, de erre később vissza fogok térni. A közlemény tehát eh, olyas valami, amit a jelentéstől elkülönülten kell kezelni. A jelentés, mint a 2007-es is, 12 politikai területre épül, azokra a területekre, ahol az EU konkrét eh, koherencia kötelezettségeket vállalt 2005-ben, halászat, mezőgazdaság, energia, stb. stb. Ezekkel a politikákkal foglalkozik ez. A jelentés azt hiszem, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabb, talán mint ahogy ez kitűnt esetleg Keller asszony prezentációjából. mint ahogy ezt Keller asszony jellemezte. Azt hiszem, hogy a jelentés mind a pozitívumokat, mind a negatívumokat igyekszik kiértékelni. Hol volt előrelépés, hol nem volt előrelépés e koherencia területén az EU-n belül. Minden egyes politikai terület eh, lezárásánál szerepel egy olyan fejezet, amely lezáratlan kérdésekkel foglalkozik. Melyek azok a kérdések, amelyekkel kapcsolatban még bőven van tennivalónk? Úgyhogy azt hiszem, hogy ebből a szempontból kiegyensúlyozottnak mondható a munka. Most rátérve magára a közleményre, a közlemény messze túlnyúlik a 12 politikai terület koncepcióján. Két fő üzenet fogalmazódik meg a javaslatainkban, és ez 5 éves tapasztalatra épül, a PCD 5 éves tapasztalatára, hogyan lehet ezt promoválni az EU-n belül. De ez természetesen nem csak az Európai Bizottságot jelenti, hanem a tanácsot, a tagállamokat is, és természetesen, ahol erre lehetőség van, az Európai Parlamentet is. Két üzenet fogalmazódik meg a javaslatainkban. Egyrészt egy proaktívabb megközelítést szeretnénk a PCD területén ösztönözni, és amikor globális politikai prioritásokról van szó, azt hiszem, hogy ez EU-nak fejlesztenie kell a fejlesztési komponenst. Egy eredmény központú megközelítést szeretnénk látni a PCD-n belül. Például a globális élelmiszerbiztonság területe. Ezt beazonosítottuk, ez természetesen nem egyenlő a mezőgazdasági politikával. Hogyha tényleg proaktívak szeretnénk lenni a fejlesztési dimenzió promoválásában, az összes uniós megközelítésben, politikában, a globális elmészetbiztonság irányába, ez azt jelenti, hogy fejleszt, foglalkoznunk kell a mezőgazdasági politikával, a kereskedelmi politikával, részben környezetvédelmi éghajlatváltozási politikákkal, az energiapolitikai kérdésekkel is foglalkoznunk foglalkoznunk kell, és itt utalnék a bioüzemanyagokkal foglalkozó vitára, stb. stb. Az egyik ilyen jelentős globális kihívás nem egyen, nem, nem fed le tisztán egy politikai területet. Úgyhogy ez a, ezek a globális kihívások valószínűleg bőven túlnyúlnak a 12 politikai területen, amelyet beazonosítottunk a jelentésben. A második fő üzenetünk, amely megfogalmazódik a közleményben, nem más, mint az, hogy a a fejlesztés támogatáson túl egyéb források fontosak a fejlesztés biztosítására, sőt, néha az ODA-nál volumen szempontból legalábbis fontosabbak lehetnek. Ez természetesen egyáltalán nem jelenti azt, hogy semmibe vehetjük az ODA-t, vagy azt mondjuk, hogy az ODA mint olyan nem fontos. Természetesen nem erről van szó. De azt mondjuk, hogy az ODA önmagában nem elegendő, és dolgoznunk annak érdekében, hogy a fejlesztési előnyöket javítani tudjuk, tudjuk a többi pénzügyi forrás bevonásával. Most mindegy, hogy hivatalos állami közpénzről van szó, vagy magánpénzről, egyik vagy másik politikai területen. The question of course is how to... Természetesen az a kérdés, hogy eh, hogyan lehet ezeket a nem ODA pénzmozgásokat fejlesztésbarátabbá tenni. Ezért a PCD eszközeivel és mechanizmusaival, amelyeket leírtunk a jelentésükben, nagyon, sokkal többet tehetnénk. Nagyon sok példát láthatunk például a migráció területén, ahol saját kezdeményezésű intézkedéseket kívánunk tenni, illetve tagállami vagy akár EU szinten tehetnénk, annak érdekében, hogy a hazaküldött pénz költségét csökkentsük annak érdekében, hogy a származási országok számára ezek a pénzösszegek nagyobb bevételeket jelentsenek. Aztán pedig a biztonsági lépéseknél, akár polgári, akár katonai lépésekről legyen szó, ezek konzisztensebbek legyenek. Itt is nyilván a biztonsági kiadások fejlesztési jellegét erősítjük, illetve a nem ODA pénzáramlatok fejlesztési előnyeit tudjuk megerősíteni. Koherenciát kívánunk biztosítani a fejlesztési célokkal, ez politikai prioritást kell jelentsen. A közleményünkben szereplő javaslatok közvetlenül abból fakadnak, hogy milyen értékelést végeztünk a két PCD jelentésükben 2007-ben, illetve tavaly szeptemberben. Először is maga a segély önmagában nem elegendő. Azt hiszem, hogy az ön munkadokumentuma szintén felfedte ezt a területet, aztán pedig a szakpolitikák, kapacitás és megszorítások tekintetében a fejlesztési célok elérésében segíthet. Úgyhogy a PCD ebben az esetben egy kiegészítő hozzájárulás lehet a fejlesztéshez nem helyettesíti igazán az ODA-t, hanem kiegészíti azt, és tulajdonképpen az Európai Bizottság mindig ebből indult ki a 2005-ös közlemény óta, egészen a 2009-es közleményig. A második tanulság, amit levonhatunk, az az, hogy a PCD egy rendkívül nehéz, bonyolult folyamat, amelyben nagyon sok szereplő vesz részt, nagyon sok intézményi szereplő, és az intézményeken túl magánágazati, illetve civil társadalmi szereplők is. És ezt a koncepciót hatékonyabb, eredményesebb módon, aktívabb módon kell megerősítenünk, ezért javasoltuk az elkövetkezendő két-három évre vonatkozóan, hogy egy valódi munkaprogramot dolgozunk ki, ilyen eddig nem volt, egy valódi munkaprogramot, ahol szakpolitikai kezdeményezéseket tehetünk, hogy fejleszük a PCD-t. Tehát ez a két fő üzenetünk a közleményünk keretében. Ahogyan mondtam, a közlemény nem összefoglalója jelentésnek. Nem tudom, hogy rosszabb-e, hogyha az egyes szektorokon keresztül megyek, 20 oldalas maga a jelentés, amely, eh, illetve csak a kereskedelmi rész, ott elemezzük az előrelépéseket, illetve annak hiányát a DDA irányába, a dohai fejlesztési célok irányába, aztán a tárgyalási folyamatokat tárgyaljuk a WTO-nál, aztán a kereskedelmi segítségnyújtást, hogy a fejlesztett kereskedelmi lehetőségekből milyen előnyei származnak a fejlesztésnek, regionális integráció szerepelepe, illetve a mezőgazdasági politikák kereskedelmi komponensai. Aztán nem a nyersanyagokat illeti, ez új munkaterülete a bizottság számára, talán tudják, hogy a bizottság a héten fogadott, illetve ebben az évben egy kicsit korábban fogadott el már egy jelentést, és egy szakértői csoportot hozunk létre fokozatosan, annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a fejlesztési dimenzió, dimenzió amely nagyon röviden szerepel a bizottság közleményében, megnézzük, hogy hogyan tudjuk azonosítani a nyersanyagok kezelésének módját a fejlesztési politikánkban. Aztán pedig, ami a halat és a faanyagot illeti, természetesen ezek kulcs témák, és nyilvánvalóan ezeket a PCD munkán keretében szorosan figyelemmel kísérjük. Valamennyi halászati partnerségi megállapodás egy hatástanulmány tárgyát képezi, és természetesen ezeket a mechanizmusokat és eszközöket a továbbiakban is alkalmazzuk valamennyi területre, arra 12 területre, amit említettem, és azokon túl. De a halászatnál a globális élelmiszerbiztonság példáját említeném, ezt ugyanis prioritásként kezeltük a PCD-ben, de ez nem azt jelenti, hogy csupán egy szakpolitikát fogunk nézni, ugyanis a halászat az érintett országok számára alapvető fontosságú a globális élelmiszerbiztonsági célok szempontjából is. Tehát a vizsgálandó szakpolitikai területek ezen az öt prioritásos területen túl sokkal szélesebb körűek. Aztán, ami az illegális fakivágást illeti, ez is különösen nagy problémát jelent, és a trópusi esőerdő kiírtása az üvegházhatású gázok termelődéséhez nagy mértékben hozzájárul, úgyhogy ez az energia éghajlatváltozási fejezetben is szerepel, és nagyon fontos prioritásunk, ami pedig a finanszírozást illeti. Ez nem szerepelt a 12 szakpolitikai területben, ahol az EU PCD kötelezettségvállalásokat tett 2005-ben, de hát a program folyamatosan változik, és természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos az illegális pénzügyi áramlatok elleni küzdelem, illetve az adóelkerülés, az adóparadicsomok elleni küzdelem, és az, hogy hogyan biztosíthatjuk, hogy több fejlesztési előny származzék az ilyen nemzetközi lépésekből. Természetesen szakpolitikai javaslatok fognak születni majd ezen a területen, valószínűleg 2010 első negyedévében, úgyhogy ez is terveink részét képezi az elkövetkezendő hónapokra. Ami pedig a szellemi tulajdonjogot illeti, ezt a területet azért választottuk ki, mert potenciálisan nagyon fontos szociális fejlesztés szempontjából. Ez természetesen kulcselem a technológiai innováció fejlesztése szempontjából, illetve a technológia transfer szempontjából. A szellemi tulajdonjogok ezen kívül az éghajlatváltozási programban is fontosak, az élelmiszerbiztonság területén, ez szintén egy globális kihívás. És már erőfeszítéseket tettünk korábban is, hogy jobban figyelembe vegyük a fejlesztési célkitűzéseket, például a TRIPS megállapodásokban, az egészségügy területén, meg vagyunk győződve arról, hogy sokkal többet tehetnénk még, annak érdekében, hogy javítsuk annak módját, ahogyan a szellemi tulajdonjogokat a fejlesztés szolgálatába állíthatjuk. Tehát ez is egy nagyon fontos téma a szélesebb körű szakpolitikai agendánkon, aztán pedig az éghajlatváltozás nyilvánvalóan kulcsfontosságú téma, hiszen annak a fejlesztéssel való koherenciáját nagyon megkívánjuk erősíteni az elkövetkezendő hónapokban, években. Ön említette a bióüzemanyagok témáját, de nagyon sok egyéb téma is fontos az éghajlatváltozással és a fejlesztéssel kapcsolatban és úgy gondoljuk, hogy ezeket prioritásként kell kezelni. Tehát összefoglalásként a szándékunk természetesen nem az volt, hogy a szakpolitikai területek számát leszűkítsük. Épp ellenkezőleg a szakpolitikai kötelezettségváltozások, amelyeket 2005-ben tettünk, még mindig érvényben vannak. Ez egy referencia politikai dokumentum, amelyből 2005-ben kiindultunk, de arra törekszünk, hogy egy sokkal kezdeményezőbb munkát tegyünk, és ne csupán kövessük az egyéb területeken született kezdeményezéseket, hanem inkább közvetlen kezdeményezésekkel szeretnénk élni, amelyek erőteljes fejlesztési dimenziót tartalmaznak majd. Hogy a PCD munka politikai jellegűbb legyen, ez nagyon nehéz folyamat, ugyanis ha PCD-vel dolgozunk, akkor mindig valaminek a határán dolgozunk. A fejlesztés határán például, például mert hát mindenki az ódiára összpontosít, ami nyilvánvalóan nagyon fontos. És az egyéb szakpolitikai területeknek a határán dolgozunk, mert az ő prioritásuk valószínűleg nem a fejlesztési célok prioritása. Úgyhogy most már egy lépéssel tovább kell mennünk, most hogy tapasztalt láttuk az elmúlt öt év munkáját, amióta ezeket a kötelezettségvállalásokat jóvá hagyták, és egy magasabb szintű politikai szerepvállalásra lesz szükség a PCD területen. És ehhez pedig arra van szükség, hogy olyan témákkal dolgozunk, amelyek az EU politikai napirendjén szerepelnek a tagállamokén, az intézményekén. Egy szót most arról a két pontról, Elnök asszony félbeszakítja a hozzászólót, több mint 15 perce beszél, úgyhogy kérem, hogy most röviden fejezze be. És az elnök asszony kikapcsolta a mikrofonját, úgyhogy nem halljuk, hogy mit mond. Morik úr, most pedig 10 percet kap. Illetve Morik asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak ma minket ide, és hogy bemutassuk az időnként ellenjelentésnek nevezett munkánkat a szakpolitikai koherencia témakörében, és a közlemény egyes aspektusaival foglalkozunk ezen a területen. Akik nem tudják, a Concord civil szervezeteket foglal össze, körülbelül 1600 NGO-t képviselünk, ezeket pedig több millió állampolgár támogatja Európa szerte politikai lépéseket teszünk, politikai párbeszédeket folytatunk az intézményekkel, a tagállamokkal, fejlesztési témákban, illetve a PCD területén. És úgy gondoljuk, hogy az jogalapú megközelítés és a nők jogai az egyik alapvető fontosságúak. Ezt a táblázatot át is ugrom, mert nem igazán látják. Tudom, nagyon sokan önök közül a Concordot nem ismerik, úgyhogy nagyon röviden szeretném szeretnék szólni néhány szót a jelentésről, amelyet a politika koherencia területén készítettünk, és a fejlesztési főigazgatósági kollégákkal egy kicsit együtt érzek, mert nagyon jól tudom, hogy nem egyszerű ezeket a kérdéseket érvényesíteni. Aztán néhány ajánlást is megfogalmaztunk, és kiemli, megemlítettük, kiemeltük a legfontosabb inkonzisztenciákat. De miért is gondoljuk, hogy a PCD fontos? Azért, azt szeretném mondani, hogy amíg meg nem oldjuk a PCD keretben szereplő egyes kérdéseket, illetve a továbbiakat, mind nyersanyagok, adóparadicsomok, a fejlődő országoknak adandó segély az olyan, mintha egy lyukas, lyukas vödörbe próbálnánk vizet tölteni. Önök közül legtöbben tudják, hogy a segítségnyújtásról, a segélyekről nagyon sok vita alakult ki, illetve nemrégiben egy könyvet is kiadtak a témakörben a segélyek hatékonyságáról. Nyilván nem jutottunk azonos eredményekre, mert nem gondoljuk, hogy a segélyeket el kell törölni, hanem inkább egy rendszert kellene létrehozni, a rendszert kell megjavítani, amelyben a segélyek működnek. Ha az pénzügyi válság tanított nekünk valamit, az az, hogy mennyire hátrányos, hiányos az a helyzet, amely a növekedést részesíti előnyben, ugyanakkor viszont figyelmen kívül hagyja a szociális környezeti jogokat. Ugyanazt akarjuk, amit a fejlődő világbeli barátaink, hogy ne kelljen a segélyre számítaniuk, hanem hogy ők maguk foglalkozhassanak saját fejlődésükkel. A megközelítésünk az Európai Bizottság megközelítésétől egy kicsit eltér, ugyanis azt gondoljuk, hogy a koherenciának az a feladata, hogy biztosítsa az egyéb EU politikák külső kihatásait, illetve azt, hogy ezek ne aknázzák alá az EU fejlesztési együttműködés céljait és célkitűzéseit egyfajta déli megközelítést alkalmazunk, illetve jogalapú megközelítést. Nagyon sok időt töltöttünk az NGO-kkal, és megkérdőjelezték azt, hogy egyáltalán eredményekről beszélhetünk-e. Mi is szeretnénk egyfajta eredmény alapú értékelést a PCD-vel kapcsolatban. Hiszünk a jogalapú megköz- megközelítésben, mert úgy gondoljuk, hogy ha kötelezettségvállalásokat teszünk, akkor azokhoz ragaszkodnunk kell, és végre kell hajtanunk azokat. Hogyha megnézzük a külső kihatásait a különböző EU politikáknak, hogy az milyen kihatással van a fejlesztésre, itt a halászati politikára és egyéb politikákra gondolok, úgy gondoljuk, hogy vannak új témák és új kérdések, de nem egészen új kérdések. Az adóelkerülés az nyilván már nagyon régóta napirenden van, de most már a politikai szintéren is feltűnt, és ezért nevezzük azt új témának. Na mi, akkor nézzük, mi szerepel a jelentésükben. Úgy gondoljuk, hogy az előrelépés hiányának három oka van. Először is úgy gondoljuk, hogy a fejlesztési célokat más politikai érdekeknek vetették alá. Másodszorban úgy gondoljuk, hogy rossz prioritásokat állapítanak meg. Azt hiszem, hogy a globális Európa stratégia, hogyan Keller asszony nagyon ékes szólóan említette bevezetőjében, egy példa arra, egy olyan szakpolitikára, amely egyértelműen rossz, rossz prioritásokat állapít meg, nem csak a fejlesztés szempontjából, hanem az európai polgárok jóléte szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy a, az összekapcsolódások, nagyon fontosak öt politikai terület között, éghajlatváltozás, kereskedelem, mezőgazdaság, migráció és finanszírozás területén. És mielőtt még bárki azt mondaná, hogy na hát maguk is öt kérdést választottak, ez csak azért volt, mert nem volt elég forrásunk, hogy megvizsgáljuk mind a 12 területet. Aztán megnézzük azt is, hogy a szakpolitikákat a tagállamok hogyan hajtják végre, Belgium, Csehköztársaság, Hollandia és Svédország. Szeretném valamit kiemelni ebben az esetben. Nagyon szép adatokról fogok most beszélni. Tudjuk, hogy 200 millió környezeti okokból kényszerült migráns lesz 2050-re, a Frontex pedig visszaküldi azok a migránsokat, tehát, hogyha környezeti okokból vándorolnak el, mi visszaküldjük őket. 2006-ban Cameron ideiglenesen leállította a fagyasztott csirkehús importját annak érdekében, hogy saját belső baronfi ágazatát támogassa. Tehát, amit Kamerun saját ágazatát próbálta védeni, azonban az Európai Unió a továbbiakban is ragaszkodik ehhez, és egy olyan záradékot akar elfogadtatni, amelynek segítségével Kamerun ezt nem teheti meg. Aztán Emlékezzünk csak vissza a tejválságra az Európai Unióban. Senki nem mond, mondja azt, hogy az EU-t megteheti, vagy joga van-e, jogában áll-e megtenni azt, amit akar, de ez azért köpönyek forgatás. Aztán, hogyha bioüzemanyagok közötti kapcsolatot az jelentés 20. oldalán láthatjuk, hogy milyen országokban üldöztek el embereket a lakóhelyükről annak érdekében, hogy azon a területen bioüzemanyagot állíthassunk elő. A FAO is szólt erről egyébként nem régiben. Azt is tudjuk, hogy a fejlődő országokból származó illegális pénzbeáramlás, ez egy trillió dollár évente, ez olyan 18%-os növekedés egyébként, ez gyakorlatilag aláássa azt az 50 milliárd eurót, amit a szegény országok évente kapnak. Igen, az EU-nak is saját listáját fel kell állítania, és arra kell kényszerítenie a tagállamait, hogy biztosítsák, hogy az EU transzparencia és megtakarítási irányelveit végrehajtják megfelelően, és automatikus információcsere alakul ki. És tudjuk, hogy az EBB által finanszírozott infrastruktúra projektek nagyon gyakran szoros kapcsolatban állnak az adóparadicsomokkal, úgyhogy ezt a területet is meg kell vizsgálnunk. Aztán mit kell tennünk ezek után? A jelentésben a hetedik oldalon hosszú listát találhatunk a szakpolitikai ajánlásokról. Egyetértünk a bizottsággal, ugyanis közös erőfeszítéseket kell tennünk. De először is ragaszkodnunk kell az eddigi programunkhoz, a meglévő mechanizmusokat kell megfelelően kihasználni. Nézzük meg a, a főigazgatóságban a kontaktpontokat, nézzük meg a, ennek a bizottságnak legutóbbi ajánlásában, megfo- jelentési megfogalmazott ajánlásokat nagyon jó, hogy hatástanulmányokat végzünk, de hogyha senki sem veszi őket figyelembe, amikor szakpolitikát formálunk, akkor felmerül a kérdés, hogy mi haszna ezeknek a hatástanulmányoknak. Panaszmechanizmusokra is szükség van, erről folyik a vita egyes tagállamokban, hogy egy PCD ombudsman eh, felállítását fontoljuk meg. Végül ezeket az elemzéseket jobban bizonyítékokra, tényekre kell e, alapozni. Például ez a szakbizottság az INTA és az Emberjogi vagy az Agri Bizottsággal együtt tarthatna meghallgatásokat, erről később beszélhetünk. A, az Unió egésze híres megközelítésre lépünk tovább. A bizottság azt mondta, hogy a PCD, az Unió egésze megközelítésben meg kell, hogy találja maga helyét hogy a nem oda, nem ODA pénzügyi támogatásokon belül is valahogy ezt figyelembe vegyük. Felmerül először a prioritások kérdése. Értjük, tudjuk, látjuk, hogy a PCD, a szakpolitikai koherencia fejlesztése az egy holisztikus megközelítést igényel, de hogyha csak a prioritásokra koncentrálunk, illetve csak erre, akkor mm, más területekről elvonjuk a figyelmet. A kereskedelem nem szerepel prioritásként az Európai Bizottság programjában, még akkor is, hogyha az egyes kérdések összefonódását tudják és jelezték. A szellemi tulajdonjogok tekintetében csak a pozitumokról beszélnek, pedig tudjuk, hogy jelenleg Kína és India az Európai Uniót a WTO panaszbizottsága elég citál épp ez ügyben. Jó néhány olyan terület van, amelyről bővebben beszélhetek, például a visszautat, hazautalásokról, pénzek eh, hazautalásáról, ezeket hogyan lehetne eh, bevonni a folyamatba, de most inkább arról beszélnék, hogy a Hall of the Union az unió egészen megközelít, és honnan származik a G8-ak eh, csúcsáról, az olasz kormányzat javasolta, vezette ezt be, 2009-es GARC általános ügyek tanácsok zárónyilatkozóban is szerepel. Az Európai Bizottság oda megközelítése új, új arról beszél, hogy az ODA forrásokat a nem ODA források, támogatások kiegészítésére használja. Nagyon gyorsan elmondanám, hogy a javaslatok miért adnak okot aggodalomra. Először is úgy véljük, hogy rossz időben rossz üzenetet küldünk ezzel, hogyha 20 perc itt volt valaki, és a FAO-tól ellátogatott barátunkat hallott, akkor tudjuk, hogy a kereskedelem csökken, a külföldi működőtőke beáramlása csökken, a hazautalások összegei csökkennek. Tudjuk, hogy az ODA az egyetlen olyan segítőkéz, amelyet a fejlődő országoknak nyújtanunk, hogy aztán ez rövid távú vagy sem, arról beszélhetünk, de ez az egyetlen kiszámítható finanszírozási forrása fejlődő országban jelenleg. Úgy véljük, hogy az Európai Unió egészének és az ODA plusz megközelítésnek az az eredménye, hogy a PCD-től eltávolodunk, és az ODA-tól is. Legalább 8 tagállammal tárgyaltam az Európai Bizottsággal, szintén, és megpróbáltak az emberek minket megnyugtatni, majd tartjuk a vállalásainkat, igen, tartjuk az ígéreteinket. De hát legyünk reálisak, kedves kollégák, amikor azt mondja nekem, valaki ezt mondja nekem, de akkor eh, a vész harangot megkongatja ebben ezzel az én fejemben, legalábbis nekem mindig furcsa érzésem, hogyha valaki azt ígéri, hogy majd tartja az ígéretét. Hogy hívjam fel a figyelmüket arra az egy mondatra, amely kimondja, hogy az ODA e Plus koncepciót arra használjuk majd, hogy a legut- legkövetkező pénzügyi tervben főként a külső támogatások szerkezetét eh, átgondoljuk. Szerintem ez az legaggasztóbb, a fejezet végén található. Ez akár pozitívan is olvasható maga a jelentés egésze, de ez az egy mondat az, amire nagyon oda kell figyelni. Úgy véljük, hogy a támogatások átpolitizálódása is fontos kérdés. Nem tudjuk még, hogy az Európai Unió új Lisszaboni szerződés alatti intézményi kerete hogyan fog kinézni, de fennáll a veszélye, hogy szakpolitikai vállalásainktól eltávolodunk. Tagállamokkal tárgyaltunk, legalább 8 különböző definíciót hallottam, a Whole of the Union, az Unió egészen, illetve az ODA Plus fogalmakra. Pandora szerencét valóban ki akarjuk nyitni, hogyha a tagállamok saját szájuk íze szerint értelmezhetik a támogatás politikai kötelezettségeiket. Végezetül hagyd mondjam el azt, hogy, ér, hogy látjuk, értjük a politikai kontextust, tudjuk, hogy nem könnyű a helyzet, például a múlt héten David O'Sullivannal a Digitrade-ből találkoztunk, és megkért kérdeztük, hogy őt aggasztja, hogy a mm, nyilatkozatban nem szerepel a kereskedelem, azt mondta, hogy nem, ez jelen, mindig így alakul. Hát majd tehát a szakpolitikai koherenciáról azt gondolta, hogy, sem, hogy ők majd tartanak mint rendesen megbeszéléseket. Mi nem így látjuk a, a PCD-t, pontosan ettől kívánunk tovább lépni. Tudjuk, hogy van a múlt heti Euróbarométer felmérése azt mondja, hogy az európai állampolgárok számára is fontos a fejlesztéspolitika, a támogatások kérdése, nekünk aztán végképp, ezért arra kell mindenkit szorítani, hogy a vállalásait tartsa. The floor is for Mr. Kaiser for 10 minutes. So let me continue straight then. Um, ha megengedik, akkor folytatom, eh, ahol előttem abba hagyták. A szervezetem nevében köszönöm az elnök asszonynak, hogy beszámolhatunk a munkánkról itt a DEVE szakbizottság előtt. Akik nem láttak engem, azok nézzék a diáimat, amelyeket remélhetőleg megjelenítenek. Az lcdpm e nél dolgozom, 1986-ban jött létre ez a független alapítvány. A célunk az, hogy az Unió és az Afrika és az az AKC országok közötti kapcsolatokat javítsuk. Ebben a prezentációban egy dologról szeretnék beszélni. Először is a szakpolitikai koherenciával kapcsolatos kutatásainkról, mik a nehézségek, mintha az internacionálét hanglanánk. Um, the progress made in the European Union to date in, in promoting PCD. Um... Az eddig elért eredmények, a második uh, témám. A múlt héten kaptam a jövő hétfői tanácsi záró nyilatkozat tervezetből egy példányt. És ezt is kívánom elemezni röviden végezetül, pedig az Európai Parlament és az Önök Szakbizottságának a szerepe a PCD tekintetében. Először is december, december 1 kezdve a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően a szakpolitikai eh, koherencia eh, együttműk és fejlesztéspolitika fontosabbá válik, hogy ezt hatékonyan tesszük, ezt nehéz elemezni, mivel nincsenek egyértelmű és világos ambíciók, célok. Nem tudjuk, hogy félig tele a pohár, félig üres a pohár, és azt se tudjuk, hogy mekkora a pohár, mennyi folyadék fér bele. Annyit tudunk, hogy arra tettek, tett ígéretet az Európai Unió, hogy, hogy, hogy erőfeszítéseket tesz, de hogy a szakpolitikák koherensek-e vagy sem, illetve hogy mik a pontos célok, ezek hiányában nehéz érdemi vitát folytatni, illetve mm, a kutatás is nehezen alakul. Sufficient performance in the area of PCD means, uh, uh a PCD fogalma sem egyértelműen világos. Az elmúlt két évben, uh, az elmúlt évben két uh, tanulmányt is végeztünk, az egyik a tagállamok PCD tevékenysége, illetve a parlament és a bizottság szerint tevékenységét taglalta, tárgyalta, a közelmúltban pedig eh, azt kutattuk, hogy az európai szakpolitikák fejlődő országban hogyan befolyásolták a gyógyszerekhez való hozzáférést, illetve az éhénységek kialakulását, és az utóbbi tanulmány alapján nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy nehéz a fejlődő országokban pontosan elmagyarázni, hogy miről is beszélünk, amikor felvázoljuk, a... nem világos ugyanis számukra, hogy mi a jogalap, mik az ambíciók, mik a szakpolitikai viták az Európai Unióban ezen a téren. A kutatás folyamán Nehéz az európai szakpolitikákkal összekapcsolni a, a szegénység alakulásának a kérdését. Nem tudjuk, hogy a zambiai doktorok azért jönnek Európába, mert az európai szakpolitika e, így alakítja a dolgokat, vagy azért, mert két évet kell otthon mert munkához jutnak. nem szabad, hogy ez a hogy ezzel a bürokrácia mint egy szívességet nyújtson, a fejlődő országok és a parlamentek igényére kell, hogy épüljön a PCD. A munkánk során úgy látjuk, hogy háromfajta mechanizmusról beszélhetünk. Vannak konkrét szakpolitikai nyilatkozatokról PCD ügyben, koordinációs mechanizmusokról, például a szolgáltatók közötti konzultáció az Európai Bizottságban, és végezetül vannak mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik, hogy a PCD-vel kapcsolatban szakpolitika formálást befolyásoljuk tanulmányainkkal, kutatásainkkal. A tagállamok tevékenységével kapcsolatos kutatásunk azt mutatta, hogy elégtelen ez az irányú tagállami tevékenység, erőfeszítés, és úgy éreztük, hogy az uniós tagállamok kormányzatai nem voltak tisztában azzal, hogy milyen mértékű erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a PCD sikerrel járjon. Elég az, hogyha a külügyminisztériumban négy ember foglalkozik ezzel, vagy többre van szükség, vagy a 12, ha főleg a 12 szakterülettel kell foglalkozniuk, akkor mennyire reális elvárás az, hogy egy köztisztviselő három szakpolitikai területtel foglalkozom. Vannak olyan tagállamok, ahol PCD-vel kapcsolatos valódi szakpolitika eh, stratégia ki sem alakul. Mm. So, how to make sure that, that, that, that every... Hogyan tudunk tehát, eh, hogyan tudjuk tehát azt eh, biztosítani, hogy minél több szereplős hosszú távú és koalíció független erőfeszítésekre kerül sor. A német példára hagyutaljak itt. Németországban új kormányzat került hatalomra. Kérdés, hogy a PCD ugyanolyan fontossággal kerül majd latba, vagy esetleg az eddigi lendület megtörik. ha fogalmazhatok így, akkor a PCD kultúráját kell a kormányzatban meghonosítani. A, ez egy alulkutatott terület, ezen a területen folyik a legkevesebb munka, talán ez a legnagyobb probléma, mert hogyha a PCD-t előmozdítani kívánjuk, akkor meg kell győzni az ezen a területen dolgozó hivatalnokokat, hogy mennyire fontos a PCD, ehhez érvekre van szükség. A gazdasági minisztériumban látogató fejlesztéspolitikai szakértőknek, gazdasági szakértőkkel kell mondjuk tárgyalniuk, és ezek a fejlesztéspolitikai szakértők általában olyan diplomaták, akiknek nagyon sok kérdéssel kell egyszerre foglalkozniuk, ezért megfelelő tudományos eredményekre kell tudniuk támaszkodni. az inkoherencia példáit fel tudjuk sorakoztatni, de nehéz ezen túllépni. Nehéz tovább lépni a PCD szélesebb körű kutatása felé. A tanács zárónyilatkozat tervezetével kapcsolatban annyit mondhatok, hogy három területről kívánnak szólni. Az eddigi eredményeket elismerik, és azt javasolja, hogy a PCD-t célzottabban, partnerségorientáltabban és stratégia módon kell mm, a gyakorlatban alkalmazni párbeszédben a fejlődő országokkal. Az ákácsi országok alkotónói megállapodás 12-es cikkét most először alkalmazták, amely alapján az Európai Bizottságot felkérhetik arra, hogy az új szakpolitikai intézkedéseket magyarázza el nekik. Ettől eltekintve az elmúlt 9 évben a kotonói megállapodás életben aláírása óta ezt a lehetőséget nem használták ki. Az ODA plusz eh, elve nem szerepel a zárónyilatkozat tervezetben, a tanács zárónyilatkozat tervezetében jelenleg még koreperben jár a dosszié, de mivel már felkerült eh, a honlapra is ez a tervezet, valószínűleg ez már elég közel a végső formájához, az ODA plusz eh, való hivatkozás hiánya ez aggasztó. Mm, az jobban vannak sokan, akik inkább Párizsban és nem Brüsszelben kívánnak dönteni arról, mi is legyen az ODA meghatározása. A Kopenhága így csúcs pedig komoly kihatással lehet arra, hogy mit is jelent az ODA. Ezt nem szabad felejtenünk. Attól tartanak többen, hogy az iraki háború be, belekerül-e e, az odél meghatározásba vagy semmi közben az éghajlatváltozás fontossága, illetve bekerülése körül forog most a vita. A szellemi tulajdonjogok helyett most kereskedelem került az e, öt e, itt szereplő terület közé. a spanyol elnökség úgy tudom, hogy e témában komoly előrehaladást kíván elérni a elkövetkezendő fél évben. A nyilatkozat tervezet arról beszél, hogy 2010-ben kell a PCD eh, munkatervet elkészíteni, ami majd könnyebbé teheti a munkát, hiszen célorientált, operatív és párbeszédbe integrált eh, tehát teheti a PCD-t, ugyanakkor a terv végrehajtására is felkérik az érdekelteket, de milyen tervre, amikor csak 2010-ben készül majd ez el? Most pedig a parlament szerepéről hagy szóljak pár szót a PCD előmozdításban, előmozdításában. Átugrottam egy-két dolgot. 2007-ben az uniós mechanizmusokat tanulmányoztuk, az Európai Parlament DEVE szakbizottságával is foglalkoztunk, és a ciklusok összehasonlítása során azt láttuk, hogy, jelent, hogy a PCD-re való hivatkozások száma többé-kevésbé állandó, és hogy a DEVE nagyon fontos munkát végez a PCD előmozdításában. Van egy a parlamenttel kapcsolatban a, e, egy olyan kritikai elem tagállamok részéről, mi szerint a parlament szakbizottságai nem látnak túl a saját e, portfólióikon, az Európai Parlament már egy ideje kísérletezik, vagy megpróbál horizontálisan gondolkodni. Például az Éghajlatváltozási Szakbizottság eh, volt egy jó példája ennek, illetve a válsággal foglalkozó a rendkívüli bizottság, vagy adhok bizottság. A fejlesztés politikai eh, szakbizottság mandátumában eh, nincsen hivatkozás, nem szerepel hivatkozás a PCD előmozdítására, de mégis a, a deve mandátumának de facto részét képezi. Érdekes, hogy a, akkor ezek szerint a deve az önök véleménye szerint horizontális szakbizottsága, és talán a közös más szakbizottságokkal közös meghallgatások szervezése e tekintetben előre mozdíthatná az ügyet. A Lisszaboni szerződéshez hogyan tud az önök szakbizottsága alkalmazkodni, ez is érdekes. Mi változhat a szöveg, a szerződés szövege ismert, de hát a szerződés betűjét meg valahogy át kell ültetni a gyakorlatba is, e tekintetben sok a bizonytalanság. Egy kritikus elem lehet az, hogy a PCD két különböző szolgálat között oszlik majd meg az Európai Bizottság, illetve a külszolgálat között. Lehetséges lesz-e majd az állandó párbeszéd a külszolgálattal? A főképviselő fog ide látogatni, vagy a fejlesztés politikáért felelős biztos fog az önök szakbizottságával PCD ügyekben tárgyalni? Ezek még nyílt kérdések a mi véleményünk szerint. Ha megnézzük a parlamenti vegyes bizottságok napirendjét, akkor a PCD legtöbbször hiányzik um, ezekről, pedig szerintem ezek kiváló uh, alkalmat jelentenének a katonai megállapodás 12-es cikkének alkalmazása mellett. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmüket. Én... Négyen jelentkeztek Cashman úrral kezdünk. Cashman úr, tessék. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük az előadónknak is, a bizottság képviselőjének és a két prezentációért is köszönet, amelyet az imént hallottunk. A legtöbb aggály, amely felmerült a két prezentációban, olyan aggályok, amelyeket én is osztok. Azzal kezdeném, hogy egy javaslatot teszek. Horizontális bizottságokkal kapcsolatban nem hiszem, hogy újra fel kellene találnunk a spanyol viaszt. Van ennek könnyebb módja is, például egy állandó politikai koherenciával foglalkozó raportőr segítségével. Azt hiszem, hogy ez lesz a leghatékonyabb módszere ennek a kezelésének. Az em- a nők, gyermekek joga, illetve az emberi jogok kérdésekben is állandó raportőrre lenne szükség. Nos, az új mandátum, az új ciklus kezdete óta foglalkozom ezekkel a kérdéssel. Nagyon aggaszt az, hogy a fejlődő országokban nem vonjuk be ebbe a párbeszédbe. Ők tudják, hogy a politikai koherencia mit jelent a realitás talaján. Abszurd, hogy őket nem vontuk be ebbe a munkába. Mikor azt látjuk, hogy a tagállamok eh, a GNI 0,7%-os céljától visszalépni igyekeznek, most van egy olyan mechanizmusunk, ahol újabb kiskaput kaphatnak a kötelezettségek teljesítése alól. Van egy sor olyan finanszírozás, amely nem pozitívan hat a projektekre, de talán pozitívan hat azokra, akik beruháznak, akik befektetnek ebben. Úgyhogy eh, most nagyon őszinte leszek. Ez e téma körülő vita, ha diplomatikusan akarok fogalmazni, a mai elhavi horoszkópom azt mondta, legyek e, diplomatikus. Tehát a bizottság és a tanács felérkező jelek nagyon törékenyek. A politikai koherencia bár lehet, hogy ez a fő szándék, de azt hiszem, hogy itt a hatalom megragadására vonatkoznak az igazi szándékok. A fejlesztési költségvetés külkapcsolati szolgálat, külszolgálat hatája alá való bevonásáról van szó. Soha nem fogom ezt támogatni. Ez teljesen idegen mindattól, amit az EU eddig megtett, és valószínűleg ez a leghatékonyabb terület, a támogatások, a fejlesztés területe, ahol vala dolgoztunk. Meg kell nézni a kereskedelmet, más eszközöket, hogy ezt a munkát befolyásolni tudjuk hogy Afrikát, nem csak Afrikát, e, e, ettől a tendenciától eltávolítsuk. Figyeljünk oda a támogatásokra, milyen hatással jár, mit ér el a hivatalos fejlesztési támogatás. Egyetértek a bizottsággal, és elnök asszony, ezzel a két kérdéssel fogom zárni hozzászólásomat. Politikai koherenciára van szükség, ez igaz? De egy tagállamot hadd válasszak ki Franciaország soha nem fog egyetérteni a teljes eh, eh, kap átalakítással, amely önmagában, ez az átalakítás önmagában nagymértékben javítaná a fejlődő országokban élők helyzetét és jogait. Ez viszont soha nem fog megtörténni. A támogatások felszámolása, az export felszámolása az Egyesült Királyságban meg Próbáltunk lépéseket tenni ezzel a reformmal kapcsolatban, de sajnos eh, mindig kudarccal zárult ez a kezdeményezés. Ami a Liba szakbizottságot illeti, tíz évet töltöttem ott, egyesek szerint tíz évet többet, mint kellett volna. Vannak olyan politikáink, amelyeket fel tudunk használni annak érdekében, hogy országban élők helyzetén javítsunk. Csak az kellene, hogy a szerződéseinket és megállapodásainkat betartjuk, betartassuk harmadik országokkal. Éhénység, szegénység, kínzás, háború, eh, emberi jogokkal való visszaélés, ezekkel a kérdésekkel való foglalkozás önmagában, ez már önmagában megakadályozná ezt a vérömlést, kiömlést, ezt a kiáramlást ezen országokból mikor az emberek elhagyják szülőföldjüket. Komoly kételjeink vannak, ezt csak azért mondom, ha valakinek nem esett volna le a tantusz. Ezzel a PCD plusszal kapcsolatban komoly fenntartásaink vannak. Először is tegyünk annak érdekében, hogy ez, amit vállaltunk, működik, ugyanazt az ambíciószintet eh, állítsuk be magunknak, és tegyünk annak érdekében, hogy a politikai koherencia a fejlesztés célját szolgálja, és nem fordítva. Nem a fejlesztés szolgálja a főképviselő, illetve a külkapcsolatokért felelős biztos céljait. Soha nem kértem szót azért, mert ennyire szenvedélyesen szólalok fel, de köszönjük szépen, köszönöm szépen, hogy ennyire stimulálóan hatottak rám. Tudom, hogy lelkes vita következik, és biztos vagyok benne, hogy küzdelemre számíthatunk. Monsieur Görens, vous avez la parole. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelzem, hogy a vitának, a politikai koherenciával kapcsolatos vitának csak a legelején tartunk. És ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy két fontos partnerünk hiányzik. Az egyik a tanács, ők nincsenek itt, és nincsenek itt a tagállamok sem. Márpedig a tagállamok biztosítják a fejlesztési alapokat, a bizottság csak a teljes fejlesztési közpénzekből finanszírozott fejlesztési források 20%-át menedzseli. És a fejlődő országok képviselői sincsenek itt. Következetesnek kellene pedig lennünk, következetesnek sem be kellene tartanunk azt az elvet, amelyet mi alkalmazunk a partnerségi viszonyainkban. A partnerség azt jelenti, hogy az ember meghallgatja a partnerét, egyébként visszatérhetnénk a gyarmatvilágba. Lehet, hogy egyesek ezt szeretnék, de nem hiszem, hogy a többség ezt támogatná. Nem hiszem, hogy ezt a típusú politikai irányvonalat sokan támogatnánk. Aztán, ami az irányításra következetesség kérdését illeti, ezt több szintre lebonthatjuk. Először is következetesség az európai irányítás szintjén. Ebben a vitában a fő képviselő nincs itt, a jövőbeli fő képviselő. Persze külügyminiszternek nem nevezhetjük, de nagyon fajsúlyos eh, személyiségről lesz szó, főképviselőként, illetve a bizottság alelnökeként. Az Európai Unió külkapcsolatait fog felelni ez a személy. Ezt azért mondom, mert eh, a bizottság azt mondta, Az európai politika katonai aspektusai keretén belül figyelnünk kell a fejlesztési aspektusokra is. Ez az értelmezés, kérdezem, hogy ez egy átfogó bizottsági megközelítés lesz-e, és azt mondom, remélem, igen, és remélem, hogy a főképviselő is ezt fogja gondolni. És remélem, hogy a miniszterek tanácsa is így fog gondolkodni. A kérdésem ezzel kapcsolatban a következő. A fejlesztési miniszterek tanácsát miért számolták fel néhány évvel ezelőtt? Csak néhányan tiltakoztunk ezen fórum felszámolása ellen, saját miniszterelnököm, illetve Cox elnök asszony is ez ellen tiltakozott. De azt hiszem, hogy ez irányítás egyfajta mentalitás árul el hogy mi egyes politikákban milyen mentalitással rendelkezünk. Hogyha az európai irányítási hierarchiában másod, másod hegedű szerepet juttatunk csak az irányításon belül a fejlesztési politikának, ez olyan, mintha azt mondanánk ezzel, hogy a fejlesztési politika egy utilitáriánus megközelítés áltozatává válik, már pedig, hogyha ezt használjuk, ezt a megközelítést, akkor nem leszünk következetesek. Hogyha ezt az utilitáriánus megközelítést használjuk, akkor azt szeretnénk, hogy a fejlesztési segély fizesse, ezzel fizessék ki az a támogatott országok tartozását a globális felmelegedés kontextusában. A Kopenhágai konferencia lesz az igazi tesztje ennek a megközelítésnek, hogyha ezt a pénzt a globális felmelegedés elleni harcba fektetjük be, hogy a fejlődő országok ennek előnyeit élvezzék, hogyha ezt eh, hivatalos fejlesztési támogatásnak tekintik, akkor azt kell mondanom, sajnálom, ez nem helyén való, ezt ugyanis egy topapnak, egy kiegészítésnek kell tekinteni. És hogy meg kell állapodnunk abban, mit jelent az, hogy eh, hivatalos eh, közpénzekből finanszírozott fejlesztési támogatást már most jelezhetem az, hogy ennek a definícióval kapcsolatban mindenkinek más lesz a véleménye. Nem ugyanazt mondjuk itt a teremben, mint a termen kívül, úgyhogy jobb, hogyha tisztán látunk ezzel kapcsolatban, ami a többi partnerünket illeti, azok, akik az irányításban részt vesznek, nos, ők ugyanígy gondolkodnak erről. Nem szeretnék most szemantikai vitába bonyolódni, de azt hiszem, ki kell mondani, egyértelműen tisztáznunk kell, mit jelentenek ezek a fogalmak. Harmadsorban, nem hiszem, hogy szemet hunyhatnánk a konfliktusok ténye fölött. A konfliktus egy konfliktus helyzet a szegénység elleni harc kudarcát jelenti a közpénzből finanszírozott eh, fejlesztési támogatás ez ellen kell, hogy fellépjen. Persze nincs kifogásom, hogy ezt kiterjesztjük egyéb területekre és kereskedelemre például. Az európai politika nyilvánvalóan kihatással lesz arra, ami az EU-n kívül történik, tehát átfogóan kell ezt megközelíteni, de a responsibility to respect jelentésre szeretnék itt eh, hivatkozni, amely a konfliktusok eh, elemzésével is foglalkozik. Az esetek jó részében az átmeneti konfliktusok szegénységnek, a szegénység elleni stratégia hiányának tudhatók be. Úgyhogy ezeket az elővigyázatossági lépéseket meg kell tennünk, hogyha világos, egyértelmű vitát szeretnénk folytatni, olyat, amely egyértelmű eredményekhez, konklúziókhoz vezethet. Ragaszkodom tehát ahhoz, hogy a definíciókat határoljuk mert egyértelműen legyen pontos definíciónk az EU-ban, határozzuk meg, mit értünk az alatt, hogy politikai koherencia. És hogyha megnézzük a tagállamok képviselőit, az új tagállamok képviselőit, és az új tagállamok általában a kaukázusra, az Európai Unió keleti régiója felé tekintenek, egyesek inkább Latin Amerikára koncentrálnak, Európától délre esetleg, mások csak a földközi tengerre koncentrálnak, vannak, akik ennél nagyobb kitekintést alkalmaznak a hivatalos fejlesztés támogatás területén. Annyi megközelítésünk van, ahány tagállamunk, úgyhogy fényévekre vagyunk attól, hogy egy közös, következetes megközelítés érvényesüljön. Nem azt mondom, hogy mindenkinek egyformán kell gondolkodni, de legyünk következetesek. És hogyha következetesek akarunk lenni, akkor az egész uniónak ugyanazon cél érdekében kell küzdenie. Nincs értelme annak, hogy a cselekvéseinket, megközelítéseinket feldaraboljuk. Van bőven tehát tennivalónk, és Keller asszonynak sok sikert szeretnék kívánni. Most egy első áttekintést kaptunk tőle a fejlesztési együttműködési politikák kérdésével kapcsolatban, a politikai koherenciára kihegyezve mindezt, de azt hiszem hasznos lenne, hogyha a definíció kérdésére jobban koncentrálnánk, csak hogy pontosan tudjuk tulajdonképpen miről is beszélünk. És biztosak lehessünk abban, hogy minnyáján ugyanazt értjük bizonyos kifejezések alatt, amikor ezeket eh, a politikai koherencia kontextusában használunk. Köszönöm szépen, Berman következik et je continuerai en français comme mon prédécesseur. Köszönöm, akkor én is franciául folytatom, ahogyan az előttem szóló. Egy kicsit összezavart engem ez a vita. Mert évek óta beszélünk már arról, hogy legyen koherencia az európai szakpolitikák között. Ugyanis, amit az egyik kézzel odaadunk, a másik kézzel elveszük, ez ellen akarunk küzdeni hogyha megnézzük a mezőgazdasági támogatásokat, a halászati támogatásokat, most mit találunk? Hát itt van egy bizottsági közlemény, amelynek alapján említenek nekünk néhány prioritásos témát, néhány tervet jelölnek meg, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon őszinte, becsületes kísérlet de ha nem bíznak bennünk, akkor egyáltalán miért beszélünk erről a témáról? Mert ahhoz, hogy egy jó elemzés szülessen, úgy tűnik, hogy amit Francesca Keller tesz, ez gyakorlatilag megegyezik ezzel. Miért csökkentik a témák számát 12-ről 5-re? Ez egy teljesen jogos kérdés. Az exporttámogatások növekednek a tejtermékek esetében. Megállapodás született halászati témában, Gineával, ezt felfüggesztették, úgyhogy ez aztán már végképp nem konzisztens. Aztán a TRIPS-ben az EU tárgyalásai során a közép-amerikai országokkal az Európai Unió ki akarja bővíteni a szabadalmi oltalom időtartamát, és ez pedig a gyógyszerekre különösen nagy kihatással lesz, illetve a gyógyszerekhez való hozzáférésre ezen országok számára. Úgyhogy megint csak elképesztő inkonzisztenciát tapasztalhatunk ezeknél a döntéseknél. Amikor az EU csökkentette a mezőgazdaság megjelenítését ebben a javaslatban, hát rendben van, de ennek felmerül a kockázata, hogy a mezőgazdaság hogy a mezőgazdaságot gyakorlatilag közvetlenül ki lehetne hagyni. És előfordulhat, hogy az Európai Unió érdekei megelőzik a fejlődő országok érdekeit. Úgyhogy arról beszélt az egyik előadó, hogy egy konzisztencia ombudsmanra lenne szükség, ez legyen az Európai Parlament. Biztosítandó, hogy az teljes szerződést végrehajtják, beleértve a konzisztencia célkitűzését és hogyha ez nem valósul meg, akkor pedig az Európai Bírósághoz kell fordulnunk. Nem, ez egy nagyon-nagyon politikai kérdés. Szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan érez ezzel kapcsolatban, hiszen minden jó szándékuk ellenére úgy tűnik számomra, hogy az emberek itt a teremben azért a bizalomhiányról tettek tanúbizonságot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor a minőségi koherencia először szerepelt napirenden, akkor nagyon lelkes voltam, és nagyon örültem neki. És akkor azt gondoltam, hogy na végre, hát ez az az ernyő terminus, ami mindent lefed. Hát ezért van itt ez a szakbizottság koherencia, koherens politikák annak érdekében, hogy a fejlesztést megvalósítsuk, vagy legalább ne akadályozzuk a fejlődő országok fejlesztését a helytelen politikákkal. És amikor pedig ezt a programot megnézzük, vannak azon olyan pontok, amelyekről nem is kell beszélni, hogyha valóban koherens politikákról ejtünk szót a gazdasági és pénzügyi válság konzekvenciái az élelmiszerbiztonságra, az AKC, EK megállapodások, a kotonúi megállapodásról. Ezeket a pontokat le is vehetjük a napirendről, hogyha csupán a szakpolitikai koherenciára összpontosítunk. Göring úrnak igaza van, ez definíció kérdése. És hogyha meghallgatjuk ezeket a szavakat, fejlesztési szakpolitikai koherencia, ez nem azt jelenti, hogy az ODA-t máshogyan fogjuk hatékonyabbá tenni, vagy máshogyan biztosítjuk, hogy a fejlesztést nem felejtik el, amikor az EU külső fellépéseiről van szó, hanem biztosítani akarjuk, hogy az Európai Unió politikái nem károsítják a fejlődő országokat, vagy akár javítják azokat. És ha ez pedig nem valósul meg, akkor két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy értékeljük a fejlesztési főigazgatóság munkáját, ugyanis nagyon keményen dolgoznak, és minden egyes lépés egy előrelépés, és a pohár félig tele van. A másik kérdés pedig az, hogyha a fejlesztési főigazgatóság nem meri megtenni a döntő lépést az Európai Bizottsággal szemben, vagy a tanácssal szemben, akkor mi hogyan akarjuk ezt elérni? Értékeljük a megtett lépéseket, vagy bíráljuk a főigazgatóságot, hogy nem eléggé merész? Az utolsó érzésem pedig az, ami megnyeri a vitát igazán e, a fejemben. A kérdésem a bizottsághoz az, hogy miért nem nézzük meg a fejlesztési szakpolitikai koherencia definícióját, nézzük meg, hogy mit jelent ez a kifejezés szóról szóra, és küzdjünk. A kereskedelem nélkül nem beszélhetünk erről a koherenciáról. Az élelmiszer biztonság témája a kereskedelemhez kapcsolódik. A kereskedelem lehetőséget biztosít a fejlődő országok számára, hogy pénzt keressenek. Nemrégiben a dél-afrikai nagykövetről beszél, nagykövettel beszéltünk arról, hogy a kereskedelmi tárgyalások hogyan haladnak az Európai Unióval, és őszintén szólva az előadását hallgatva elszégyeltem magam. Úgyhogy azt kérdezném az Európai Bizottságtól, hogy miért a legkisebb ellenállás felé ment? És miért nem vállalta fel a kemény küzdelmet? Elnök, köszönöm szépen! Szeretném megkérdezni a tolmácsokat, hogy még 10 percig hajlandóak-e velünk maradni, ugyanis ez egy nagyon fontos téma, és szeretném, hogyha mindenki kapna tolmácsolást. Livin asszony, nagyon szépen köszönöm teljes mértékben egyetértek Sargentini asszonynal, és Keller asszonynak is köszönetet mondanék kitűnő munkájáért. Nagyon aggaszt engem ez a vita az ODA pluszról, illetve az ODA új definíciójáról. A szakpolitikai koherencia mit jelent a gyakorlatban? Milyen területekről beszélhetünk, kereskedelemről, vagy valami másról? Szeretném csupán megemlíteni a halászati partnerségi megállapodásokat. Ezeket partnerségi megállapodásnak hívjuk, amióta a szakpolitikai koherencia vita felmerült. Bizonyos összegeket elkülönítünk a halászati megállapodásokból, és ezeket pedig bizonyos területekre fordítunk, és meg kell, megmondjuk a fejlődő országoknak, hogy a halászatért fizetett összegnek mondjuk 50%-át a parti őrség fejlesztésére kell fordítani, vagy a halállomány tudományos értékelésére, és a többi. Ezzel a probléma az, hogy először is ezeket a megállapodásokat nagyon korrupt nemzetekkel kötjük. Amikor a bizottság elvégezte az értékelést, még akkor sem bizonyította be, sőt, ennek ellenkezője bizonyult be, hogy ezeket a pénzösszegeket azokra a területre fordítják, amire eredetileg szántuk. Előfordulhat az, hogy csak akkor adjuk oda ezt a pénzt, hogyha valóban az adott ország vizein halászunk, úgyhogy egyfajta feltételesség valósulhat meg. Tehát támogatjuk a ti halászati ágazatokat, megélhetést biztosítunk nektek, hogyha ezt mondjuk segélyszempontból nézzük, azonban ehhez azonban mi szeretnénk cserébe, hogy a mi erőteljesen támogatott halászhajóink mehessenek oda. Ezek a halászati megállapodások, kereskedelmi megállapodások, sokan úgy gondolják, hogy itt fejlesztésről beszélni nem érdemes. Elnök, köszönöm szépen, most pedig akkor a bizottságnak fogom megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán azzal kezdeném, hogy Keller asszony öt kérdésére igyekszem válaszolni. Az öt prioritást hogyan választottuk ki? Nos, azt hiszem, hogy ha megnézik a közleményünket, ott röviden utaltunk erre. Először is azokat a fő kihívásokat választottuk ki, amelyek a fejlesztési kihívásokat tükrözik. Delegációink az országstratégiák alapján fogalmazták ezeket meg. Természetesen konzultációt is kértek egyes országok, fejlődő országok, illetve fejlődő ország csoportok, és voltak esettanulmányok is, például az NGO-któl, és tulajdonképpen ezek határozták meg a legfontosabb fejlesztési politikákról szóló vitát, és azt, hogy az milyen irányba haladjon. Másodszorban pedig ott volt egy politikai probléma, amely az EU programján szerepel, tehát hogy az EU-nak szüksége van arra, hogy egyfajta mozgásteret biztosítsunk számára, hogyha egy konzisztens programot akarunk megvalósítani. A harmadik kritérium természetesen az volt, hogy legyen egyfajta állandóság, legyen egy hosszú távú program. Aztán a nemrégiben kiadott EP jelentésre utaltak a konzisztencia témakörében. Tudom, hogy itt konkrét témák is felmerültek ezzel kapcsolatban. Nem csupán a teljes 2007-es jelentés, amit 2007. szeptemberében készített el a bizottság, és ott voltak nagyon konkrét témák, mint például a halászat és a faanyagok témája. volt egy külön fejezet, amelyben szerepeltek azok a mechanizmusok, melyek a konzisztencia javítására irányulnak. Harmadik, az átvilágítás, illetve a bizottság munkaprogramjának elemzése és a jövő évi javaslatok tervezése, annak érdekében, hogy kezdeményezéseket állapítsunk meg, amelyek a fejlesztési politikák konzisztenciáját vizsgálják, illetve azt, hogy azoknak milyen kihatásuk lehet a fejlesztésre. Akkor kezdjük el a munkát, amikor a bizottság munkaprogramját elfogadják, lesz egy belső csoport az Európai Bizottságon belül, és ott határozzuk meg, hogy milyen prioritásokra van szükség akár 500 kezdeményezés is lehet, de hát nyilván 500 fronton nem lehet az ember aktív egyszerre. De be kell azonosítanunk azokat a prioritásokat, amelyek a legtöbb kihatással rendelkeznek a fejlődő országokra, és meg kell próbálnunk ott aktívabbnak lenni, kezdeményezőbbnek, és voltak hatásvizsgálatok is és elemzések. Aztán pedig felmerült egy kérdés, hogy hogyan lehet bevonni a fejlesztési partnereket a hatástanulmányokba. A bizottságban vannak már iránymutatásaink a hatástanulmány elemzésekre, és van egy lehetőség arra, hogy ezt kimondottan fejlesztési szempontból végezzük el az ilyen elemzéseket, tehát megpróbáltuk a hatástanulmányokat úgy megvalósítani, kialakítani, hogy megnézzük, hogy az szakpolitikáknak az adott országra milyen kihatásai lesznek. Itt bizonyos országkategóriákat néztünk, nyilván egy javaslatnak nem lesz ugyanaz, olyan-olyan hatása Brazíliára, mint Bangladesre. Úgyhogy különbséget kell tenni a hatások között a különböző országcsoportoknak megfelelően, földrajzi adottságaik alapján, vagy pedig a kezdeményezés alapján. Úgyhogy a hatástanulmányokra vonatkozó iránymutatás a bizottságot arra kötelezi, hogy konzultáljon valamennyi érintett féllel. Tehát most már alapunk is van arra, hogy aktívabbak legyünk, és partnereinket bevonjuk. És az ötödik kérdésével kapcsolatban azt mondhatnám, hogy a konzisztencia mérését kell javítanunk. Hogyha elolvassa 2009-es jelentésünket, láthatja, hogy 2007-hez képest belevettünk egy olyan szakaszt is, amely arra törekszik, hogy hatástanulmányokat is belevegyünk a szövegre, és megnézzük, hogy egyes afrikai országokban például hogyan mérhetjük az EU politikák kihatását nem csupán a fejlesztésre, hanem egyéb célok elérésére, a milleniumi célkitűzések elérésére például. És természetesen levonunk majd következtetéseket a jövőre nézve is, vannak módszertani problémák, adatszolgáltatással, adatgyűjtéssel kapcsolatos nehézségek, ezen szakpolitikák hatásaira vonatkozóan, de ezt a munkát folytatni kívánjuk az OECD-vel együttműködésben, amely következetes kutatásokat tud végezni a téren, és akikkel szorosan együtt is működünk. A konzisztencia, a következetesség mérésének kérdése, nos, ezt a vitát maga a jelentés is elősegíti, és remélhetőleg segíteni fog de a jövőre nézve az új megközelítésnek köszönhetően olyan jelzőszámokat tudunk majd alkalmazni, amely egy határozottabb célokból álló célrendszert és annak a lesz lehetővé. A szándékaink szerint javítjuk majd a koherenciát a célok között, és ennek következtében reményhetőleg a um, különböző új indikátorok segítségével mérni is tudjuk az előre haladást. Nem kívánok túlságosan hosszan beszélni, de van, volt még egy-két megjegyzés, amelyre reagálnom kell. A bizalom kérdése is fölmerült. A vita általános kontextusát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Két dolgokra hagy utaljak itt. Először is a tudományos körökben és politikai körökben folyó vita a segélykorszak vége az új megközelítés kezdete. Ez egy olyan vita, amelyben aktívan kell szerepet vállalnunk. Igen, mi ennek a vitának a részei vagyunk, nem külön állunk ettől. A második megjegyzésem pedig a gazdasági és pénzügyi válság ami a fejlődő országok igényeit tovább növeli. commercial soit soit clé dans toute agenda de cohérence. Oui, bien entendu. Et, euh... a, a kereskedelmi politika eh, elengedhetetlen része a szakpolitikai koherenciának. Eh, a dohai forduló éppen ezt a célt eh, szolgálja, és ezt beépítettük az új megközelítésbe. A de nem fogjuk egyik napról a másikra a bevált mechanizmusokat is mind megszakítani. Az, az elnök asszony elnöke megszakítja a hozzászólót, az Európai Bizottság hozzászólója eh, egy olyan, állás, olyan álláspontról számolt be, amely nagyon eltér a miénktől, és még a vita nem zárult le, de nagyon késő van, ezért most nem tudjuk érdemben folytatni eh, a vitát, illetve a harcálláspontok közelítését. Holnap reggel a koordinátorok egy majd megpróbálnak megállapodni eh, arról, hogy mikor folytassuk a vitát. Jó éjszakát, jó estét mindenkinek!